Inizio della seduta. Megkezdem az ülést a szokásos figyelmeztetéssel, mely szerint ülésünk az interneten közvetített. Aztán a tegnapi koordinátori ülésről is szeretnék beszámolni. A cseh kormányjal kapcsolatos témát illetően meghívjuk a cseh köztársaság parlamentjének két kameráját, hogy eszmecserét rendezzünk, és hogyha ezek a parlamenti képviselők erre készek, akkor március 26-án következő hétfőn tartanánk meg ezt az ülést, ezt a rendkívüli ülést. A titkárság fog meggyőződni arról, hogy eljönnek, ellátogatnak-e hozzánk a cseh képviselők. Én nem tudok sajnos jelen lenni, majd valamelyik alelnök helyettesít. Az alkotmányos kérdéseket illetően megkezdjük az engedélyezési eljárást a már kért saját kezdeményezésű jelentéstárgyában két társjelentéstevő kinevezésével, és a jelentés tartalmának pontosításával, ahogyan a már kijelölt két társelőadó, Gualtier és Tarkovsky úr ebben megállapodott. A parlament összetétele a 2014-es választások után itt is egy saját kezdeményezésű jelentést kérünk, jogalkotási jellegűt, melynek célja lehetne a parlament összetétele a 2014-es választásokat követően. Ebben a az esetben is kérjük, hogy lehessen kivételesen két társ jelentéstevő, akiket még ki kell jelölni. Azok a frakciók, akik ezt kérték, a néppárt és a szocialista frakció. Nem, vannak még más témák, delegációk tárgyában. Már eh, elkezdtük a vitát azon visszautasításról, hogy a ciprusi delegációnkat engedélyezzék, illetve az USA beli delegációnkat. Elfogadhatatlan az álláspont, ami Karlsruhe-i látogatásunkat illeti. Egy tiltakozó levelet fogok írni, és kérem ezen döntések felülvizsgálatát. Azt hiszem nehéz lesz, de megpróbáljuk. A demokráciával kapcsolatosan az polgári részvételről a tagállamokban az Európai Demokratikusabb Modell címmel lesz egy rendezvény, illetve már szeptember 19-én rendeztünk egy ilyen eszmecserét. Ahogyan az elmúlt ciklusokban történt, azt kérjük tőlünk, hogy legyen egy felelős tisztviselő, aki a nemek esélyegyelőségével foglalkozik, és Gurmai asszony valamint a koordinátorok úgy döntöttek, hogy megerősítik ezt a kérést. Az írásbeli nyilatkozatokkal kapcsolatos rendelkezések tárgyában nem akarunk jelentést készíteni a 149-es cikket, illetően, hogy ezek szemet növeljük, ahogyan az elnökök értekezete ezt javasolta. Szerintünk az ellentétes cselekvés lenne megfelelő, Amennyiben a tagok nem tartják elengedhetetlennek, akkor ezt a döntést hozzuk, és nem folytatunk erről a témáról további vitát a szakbizottságon belül. A szerződések módosítására irányuló javaslat, Speroni úr foglalkozott ezzel a témával, ezt a javaslatot a parlament elnöke megkapta, semmiféle különleges jelentésre nincs szükség ennek tárgyában. Végezetül kérjük a megerősített együttműködést az 50-es cikk értelmében, az AFET szakbizottsággal, a SZEDE albizottságával, a szolidaritási védzáradék, eh, a 222-es cikk értelmezése tárgyában. Itt továbbra is a Lisszaboni szerződés értelmezéséről van szó. Ezek tehát a döntéseink, a javaslatok, amelyeket a koordinátori ülésen megfogalmaztunk tegnap késő délután, és hogyha nincsenek ezzel kapcsolatos észrevételek, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Most pedig áttérhetünk a napirend 8-as pontjára, amiről tegnap nem tudtunk vitázni, és amiről tehát ma ejtjük meg a vitát. Ezzel a ponttal kapcsolatosan itt hogyan is indult meg ennek a az 50-es cikknek, illetve a 48-as cikknek a lehetséges felülvizsgálatával kapcsolatos munka, valamint a 20-as és 27-es cikkel kapcsolatos munka. Itt az Európai Parlament eljárási szabályzatáról van szó. Nos, tehát onnan indult ez, hogy a társult szakbizottságokban az 50-es cikk értelmében egy olyan eset jelent meg, amikor a társult szakbizottság a saját illetékességi körébe tartozó tárgykörben benyújtott módosítókat az illetékes szakbizottságnak, de ezen módosítókat nem fogadták el, és akkor ezeket újra benyújtották a plenárison. De itt felmerül a 48-as cikk értelmezésének kérdése, amely szerint a saját kezdeményezésű jelentések esetében a jelentéstevő bemutatja, csak a jelentéstevő mutathat be módosítókat a plenárison. Tehát felvetődik itt tehát ez a probléma, hogy abban az esetben, hogyha a társult szakbizottságnak is joga van módosítókat benyújtani, de ezeket nem fogadják be, mert azon módosító, amelyek, azon módosítók, amelyekkel kapcsolatosan a módosítók a saját hatáskörébe tartanak, tartoznak, viszont az illetékes szakbizottság ezeket nem fogadja el. Nos, azt hiszem, hogy egy ilyen esetben azt hiszem, hogy meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ezeket a módosítókat a társult szakbizottság jelentéstevője az 50-es cikk értelmében benyújthassa. Azt hiszem, hogy ez helyes értelmezéssel lehet a 48-as és 50-es cikknek, mert az 50-es cikk kivételes, a 48-as viszont egy általános szabályt fogalmaz meg a saját kezdeményezési jelentések tárgyában. Mindenképpen jobb pontosítani ezt a 48-as cikk és az 50-es cikk módosításával, ahogyan én ezt javasoltam, annak érdekében, hogy ne legyenek kétségek azt illetően, hogy a társult szakbizottság jelentéstevője, aki módosítókat készített a társult szakbizottság kizárólagos hatáskörébe tartozó témákat illetően, ezeket bemutathassa. Egy általánosabb szabályt kellett viszont megfogalmazni, hogy minden egyes esetben, hogyha eljárásjogi konfliktus merül fel a szakbizottságok között, akkor ezt rendezni lehessen. Tehát itt van a 20-as cikk, amely nagyon széles széleskörű hatásköröket biztosít a parlament elnökének, akinek ügyelnie kell az eljárások korrekt lebonyolítására, abban az esetben is, hogyha konfliktusok merülnek fel szakbizottságok között megfelelőnek tűnt ebben az esetben is pontosítani, amikor súlyos konfliktus merül fel a szakbizottságok között eljárásjogi szempontból. A javaslat, amivel én élnék, ez az, hogy ez úgy történjen meg, hogy először a szakbizottsági elnökök értekezlete értékeli az esetet, tehát ennek az elnöke tehát a szakbizottsági elnökök értekezletének elnöke javasolhatná a parlament elnökének, hogy foganatosítson intézkedéseket abban a tekintetben, hogy a szakbizottsági döntést módosítsák, vagy helyezzék hatályon kívül. Erről már lefolytattunk egy vitát, és úgy tűnik, hogy egyesek fenntartásokkal éltek azt illetően, hogy a parlament elnökének hatáskörei nőni fognak, de nem így van ez. A reform az elnök hatáskörének semmiképpen sem növelését irányozza elő, hiszen itt a szakbizottsági elnökök értekezetek javaslatára történt ez az intézkedés. Ezzel kapcsolatosan tehát megnyitom a vitát, hogy mindenki kifejthesse álláspontját, a módosítók benyújtásának határidejét, ha nem tévedek, március 22-ére tűztük ki, tehát ez azonnal előttünk van. Remélhetőleg nem lesznek túlságosan nagy nehézségek, erről már vitáztunk, de hogyha mégis nehézségek merülnének fel, akkor áprilisig, április 11-ig kitolhatjuk ezt a határidőt, Dafur. Yes, uh, uh, President, I would like to... Elnök úr, szeretnék gratulálni önnek ezért a, ehhez a tervezethez. Úgy gondolom, hogy nagy mértékben a megfelelő irányba indul el. Csak szeretnék egy kicsit tovább menni, a 20-as szabályjal kapcsolatban. Illetve a 20-as módosítóval kapcsolatban. Óvatosnak kell lennünk, hiszen olyan eljárási szabályzatbeli szabályokat alkotunk, amelyeknek minden típusú elnökségret, elnökséghez illenie kell a parlamenten belül. Én szeretnék egy kicsit többet elgondolkozni még erről. Lehetséges, hogy módosító indítványt fogok benyújtani a 20-as szabályjal kapcsolatban. A többit azonban azt hiszem, hogy ön nagyon szépen megfogalmazta. Köszönöm. Gualtieri. Gualtieri úr. Nos, jó magam is egyetértek a jelentéssel. Úgy értettem, hogy a 48-as és 50-es cikkel kapcsolatosan egy értelmezést javaslunk, nem pedig ezek módosítását, ahogyan ez említésre került. Tehát egyetértek ezzel. Általánosságban a módosítók is észszerűek. A kérdésem az, hogy miben térnek el ezek a jelenlegi eljárástól. Mert úgy tűnik, hogy most pontosan ez történik konfliktus esetén. Tehát a szakbizottsági elnökök értekezletének elnöke beszámol az elnökök értekezletének, és végül az elnök dönthet az adott ügyben. Valószínűleg ez egy gyakorlat, és ez nem szabály követve történik, tehát fontos a szabályt megalkotni. Jó lenne tehát ebben elmélyülni, esetleges kiigazító módosítókat téve, de összességében az ügy lényegét tekintve nincsenek fontosabb fenntartásaim, tehát egyetértek ezzel. Elnök nem látok más felszólalót, azt hiszem, hogy pontosítani kellene, hogy igen, lehet értelmezni ezeket, de itt, ami a 20-as cikket illeti, a szándék az, hogy itt eh, nagyobb mértékben garantáljuk az eljárást, hiszen a szakbizottsági elnökök értekezletének elnöke beavatkozhat, és az a jelenlegi szövegben nincs előirányozva. Itt most csak az szerepel, hogy a parlament elnöke a szolgálatai támogatásával dönthet. Tehát itt most a szakbizottsági elnökök értekezletének elnöke kap eh, egy lehetőséget a beavatkozásra. Fontos a módosítók benyújtásának határideje határidőt kitűzni, nem március 22-ére, ahogyan az imént említettem, hanem ha emli, egyetértenek, akkor április 24-ére tűznénk ki a módosítók benyújtásának határidejét. Gualtieri úr, ezt a kibővített bűrón nem vitattuk meg, de informálisan már beszéltünk erről. Az írásbeli nyilatkozatokkal kapcsolatos módosítók, ahogyan ebben megállapodtunk, azokat is elhalasztottuk. Tehát a Tarkovszki jelentésről van szó az írásbeli nyilatkozatok tárgyában. Ott már informálisan arról eszmét cseréltünk, Á, ezt már bejelentett az elnök úr, rendben van. Igen, akkor térjünk át a 20-as napirendi pontra. 11-es. Az eljási szabályzat 70-es cikke ez a téma. Tehát az eljárási szabályzat 70 cikke intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során címmel a jelentéstevő Enrique Guerrero Szalom, aki beszámolhat most arról, hogy hol is tartunk a munkában, hiszen már két eszmecserére sor került október 10-én, valamint november 22-én erről a pontról, de egyes nehézségek merültek fel. Tehát azt kérném a jelentéstevőtől, hogy számoljon be arról, hogy hol is tart most ez a munka. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az idő haladt, és közben bizonyos fejlemények is történtek, úgyhogy erről tájékoztatom a képviselőket. Minél több idő eltelik, annál inkább olyan helyzetbe kerülök, mint Dafur. Dafur ugye elmondta, hogy neki nagy tapasztalata van abban, hogy újabb és újabb tervezeteket nyújtson be. Hát azt hiszem, hogy én is most már ugyanilyen helyzetbe kerülök, és mindig átírt tervezeteket kell majd benyújtanom egyre többször. Ennek a jelentésnek a sorsa is, is hasonló volt. A fő probléma, amit meg most megpróbálunk itt oldani, az nem arról szól, hogy a parlamentnek több vagy kevesebb jelentést kell elfogadnia, vagy jogalkotási állásfoglalást kell elfogadnia, vagy mennyit kell elfogadnia az első olvasatban. Nem erről van szó, tehát nem ez a gond. És most nem arról van szó, hogy értékek az első olvasatos eljárásokat, hogy ezek jók-e, vagy sem, vagy hogy a parlament erről állást foglaljon. hanem itt most arról van szó, hogyha mondjuk megszületik egy politikai döntés arról, hogy tárgyalások következzenek első olvasatban, akkor mi legyen a követendő eljárás, és hogyan tudjuk garantálni azt, hogy a maximális mennyiségű információt megkapja az érintett bizottság, hogy átláthatóak legyenek ezek a tárgyalások. Tehát ugye az a, arról a Piszak Bizottságról van szó, amelyik a triológusban képviselteti magát és tárgyal. Nos, most, hogy ezt tisztáztam, tehát hogy miről is van szó, elmondom a többit is. Az elnökök értekezletén, a szakbizottsági elnökök értekezletén is téma volt ez a jelentés. Mindenki tudja, hogy összegyűlt már bizonyos tapasztalat az első olvasatos tárgyalásokkal kapcsolatban is többször előfordult, hogy az előadó nem tájékoztatta a szakbizottság többi tagját, vagy a frakciókat, hanem egész egyszerűen a saját orra után ment, nem tájékoztatták a szakbizottságot, és a frakciók sem tudták megvitatni azt, hogy milyen döntést is kellene hozni, és tulajdonképpen a végén az volt az eredmény, hogy a parlamentnek fogalma sem volt arról, hogy mi zajlik a tárgyalásokon, hogy hol tartanak ezek a tárgyalások. És azok az előadók, akik a magatartási kódexet részletesebben, alaposabban követték, azok betartották ezeket a követelményeket, de voltak mások, akik megpróbálták ezt elkerülni. Tehát az elnökök értekezete és a szakbizottsági elnökök értekezete is arra kérte a külügyi bizottságot, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a 70-es cikket lehetne elmódosítani az eljárási szabályzatban. És valahogy el lehetne érni, hogy a magatartási kódexben szereplő szabályokat átemeljük ide, hogy ezek kötelező érvényűek legyenek, hiszen az eljárási szabályzatban szereplő szabályok kötelező érvényűek, és nem pedig általános alapelvek, ahogy az a magatartási kódexben szerepel. Tehát itt kötelezően alkalmazni kellene ezeket a tárgyalások során. Az első tervezetet, tehát ugye én félretettem, több találkozón is részt vettem a koordinátorokkal, az árnyék előadókkal, és a szakbizottsági elnökök értekezletéhez is ellátogattam néhány alkalommal, és két héttel ezelőtt még az elnökök értekezletének az ülésére is ellátogattam. Nos, mi a jelenlegi helyzet? Van a jelentésnek egy olyan része, amelyel kapcsolatban azt hiszem, hogy konszenzus van, és erről a részről akár, hogyha most szavaznánk, akkor nagy többségű támogatást szerezne. Viszont a van a jelentésnek egy másik része is, amely egy picit ellentmondásosabb. Nem arról van szó, hogy nincs egyetértés hanem inkább arról van szó, hogy nem találtuk meg a pontos megfogalmazást. Tehát mi lenne az a megfogalmazás, amelyet a többség el tudna fogadni. Nos, hol is van akkor az a rész, amelyek kapcsolatban már egyetértés van? Több kérdés is van, én ezeket láttam már a, kor, a koordinátorokkal, árnyék előadókkal ezt megbeszéltük. Tehát abban mindenki egyetért, hogyha első olvasatban kezdődnek a tárgyalások, akkor az érintett bizottságnak hivatalos, formális döntést kell hozni. Ez azt jelenti, hogy az érintett szakbizottságnak szavazni kell a tárgyalások megkezdésére vonatkozó felhatalmazásról ez egy hivatalos, formális döntés, aminek tartalmaznia kell a tárgyalási megbízást is, méghozzá ennek a megbízásnak, felhatalmazásnak nagyon világosnak kell lennie. Elvben általános szabályként érvényes az, hogy a szakbizottság megváltoz, ha a szakbizottság megváltoztatja az álláspontját, ezt lehetővé tegye az alapelv. Tehát az alapelv az az, hogy a módosítók benne kell, hogy legyenek ebben a megbizatásban, de hogyha a szakbizottság úgy gondolja, hogy véleményt változtat, vagy a nagyobb mozgásteret kíván hagyni, akkor lehet általános célkitűzésekről, tárgyalási célról beszélni, és csak erről írni a meghaltalmazást. Mindenképpen létre kell hozni a tárgyaló csapatot, és ezt a tárgyaló csapatot csak és kizárólag, hangsúlyozom minden esetben, az érintett szakbizottság elnöke vezetheti. Azért, mert a szakbizottság elnöke képviseli az egész szakbizottságot, és ezáltal garantálja a szakbizottság jogainak az érvényesítését a tárgyalási folyamatban. Azonban az érintett szakbizottság elnöke természetesen dönthet arról, hogy a konkrét tárgyalásokat ki fogja levezetni. Lehet, hogy itt volt egy kis kavarodás ezzel kapcsolatban, de én itt azt akartam csak kimondani, hogy a szakbizottság elnöke elnökli a tárgyalási folyamatot, de a konkrét tárgyalásokat, tehát ezeknek a lebonyolítása, a végrehajtására gondolok itt, azokat a kijelölt személy hajtja végre. Tehát például, ez a legtöbb esetben ez szokott előfordulni, hogy a témáért felelős előadó ez a személy. De nyilván neki is képviselnie kell a szakbizottság egészét. Ez fontos. Ez tehát azt jelenti, hogy mivel a tárgyalási csoport az egész szakbizottságot képviseli, nem csak az előadót, hanem az árnyék előadókat is be kell emelni, gondoskodni kell arról, hogy valamennyi frakció képviseltetve legyen, amely egyébként az érintett szakbizottságban képviseltetve van. Tehát előadók, árnyék előadók és frakciók képviseltetése. A gondolat az az, hogy az egész tárgyalási folyamatot elnökölje az, az elnök, a szakbizottság elnöke. És nyilván ő érvényesíti a szakbizottság jogait. De a főtárgyaló, hívjuk így, az a személy, aki konkrétan a tárgyalásokat lebonyolítja, és ő lesz az előadó általában, az előadót pedig ebben a munkában támogatja a többi tárgyaló, akik szintén a szakbizottságot képviselik. Tehát minden alkalommal, ha ül össze, akkor ez a tárgyaló csapat tájékoztatja a szakbizottságot arról, hogy mit sikerült elérni, milyen fejlemények voltak, vagy esetleg milyen akadályok álltak az előre haladás útjában. A szakbizottság ennek alapján még a tárgyalási megbízást is módosíthatja, vagy hozzáigazíthatja az érintett helyzethez. Tehát például lehet, hogy elakadnak a tárgyalások, mert nem tudják elérni a célkitűzéseket, akkor a szakbizottság megvitathatja a problémát, és esetleg módosíthatja a tárgyalási megbízást, felhatalmazást, úgy, hogy a tárgyaló csapat folytatni tudja a munkáját. Végül pedig, mielőtt a szakbizottság szavazna a tárgyalásokon elért megállapodásról, még valaminek meg kell történnie részletes információt kell, hogy kapjon a szakbizottság a tárgyalócsoporttól. Tehát egy olyan dokumentumot, amely részletesen elmagyarázza az elért megállapodást, és a szakbizottság mielőtt még az ügy a plenárisra megy, szava, kell, hogy szavazzon erről. Azt hiszem, az eljárással kapcsolatban, amit itt elmondtam, ezzel egyetértünk. Persze vannak kollégák, akik szeretnének egy-két részletet jobban tisztázni, de azt hiszem a konszenzus az megvan ezzel a folyamattal kapcsolatban. Hadd mondjam el még egyszer, amit mondtam, ugye, hogy vannak problémás területek, itt nem arról van szó, hogy nem értünk egyet, hanem arról van szó, hogy még a pontos megfogalmazást, ami mindenki számára elfogadható, nem találtuk meg. Nos, vannak apróbb akadályok, amikor a tárgyalási megbízás elfogadásáról van szó, illetve a plenáris ülés szerepéről a tárgyalási folyamatban. És több képviselő, több árnyék előadó egyébként nagyon helyesen elmondta, hogy gyakran előfordul, hogy a parlament egésze nem rendelkezik elegendő információval. Tehát például nem tudják, hogy milyen tárgyalási folyamatok zajlanak, mely szakbizottságokban, és így tovább. Tehát tulajdonképpen a parlament csak az egész eljárás legvégén mond véleményt. Ez azt jelenti, hogy a frakciókra igen nagy nyomás nehezedik, hiszen időszűkében vannak, nem kaptak, nem kaptak tájékoztatást a tárgyalási folyamat során. Megvárom, még Höfner úr is leül, mert nagyon fontos tagja a szakbizottságunknak, és ennek az eszmecserének is. és gyorsan még egyszer elmondom, hogy a plenári szerepével kapcsolatban eh, nem értünk tehát mindannyian egyet. Janakó asszony és Höfner úr is elmondta, hogy gyakran egy szakbizottság végigvisz egy egész tárgyalási folyamatot úgy, hogy közben a parlament egészének nincsen információja erről. Gyakorlatilag előfordul, hogy nem is tudják, hogy ez a tárgyalási folyamat elindult. De hogy a célkitűzésekről nem tudnak, az biztos, tehát nem, nem ismerik a tárgyalási megbízás tartalmát, és így tovább. Tehát előbb-utóbb szükség lesz azt garantálni, hogy a plenáris már amennyire úgy gondoljuk, hogy ez, amennyiben úgy gondoljuk, hogy ez szükséges, ugye, hogy véleményt mondjon a tárgyalási mandátumról, vagy esetleg megváltoztasson egy-két elemet, vagy feltételt ebben a tárgyalási mandátumban. A szöveg egy részéről tehát egyetértettünk, hogy ha a szakbizottság elfogad egy tárgyalási megbízást, akkor a tárgyalócsoport tagjainak nevét elküldik az elnöknek, illetve valamennyi parlamenti képviselőnek, és aztán a a parlament elnöke a plenáris ülésen elmondja, hogy a szakbizottság tárgyalási felhatalmazást fogadott el, és beindítja a tárgyalási eljárást. Tehát, hogyha ott megszületik a megállapodás, az rendben van, de még itt hiányzik az, hogy megfelelő megfogalmazást találjunk, tehát a szöveget kell alakítani. Hogyan tudjuk a hatékonyságot is elérni? Tehát azt az nem lenne jó, hogyha mondjuk a plenáris ülés a szakbizottságok által elfogadott tárgyalási felhatalmazásokat folyamatosan módosítgatná, mert ez a parlamenti munkahatékonyságát ásná alá. Ezt a problémát többször felvetették egyébként a szakbizottsági elnökök, Kazini úr is. Trakowski úr is megtapasztalta már ezt. Az elnökök értekezletén. Tehát az egyik a parlamenti munka hatékonyságának a, az aláásása, hogyha a plenáris túl sokszor módosítgat, a másik pedig, amire még oda kell figyelni, a kisebbségek jogai a parlamentben, hogy a tárgyalási felhatalmazásokat megvitassák. A jelentés tervezetben, amely eredetileg a az asztalra került, két különböző megfogalmazás szerepelt. Az egyik szerint egy frakció, vagy 14 képviselő szavazást kérhet, vita nélküli szavazást kérhet a plenáris ülésen. Vagy pedig legalább két frakció, amely legalább a képviselők egyharmadát képviseli, kérheti a plenáris ülésen azt, hogy nem csak, hogy vagy elfogadja, vagy elutasítsa a tárgyalási felhatalmazást, hanem azt is, hogy módosító indítványokat nyújtson be, ezeket megvitassa, és meg is változtathassa akár a tárgyalási felhatalmazást. Az árnyék előadókkal tartott legutóbbi megbeszélésen, ahol ezt a témát vitattuk meg, több árnyék előadó is, igen, későn már a megbeszélés vége felé felvetette, hogy talán az, hogy kétféleképpen kezelheti ezt az ügyet a plenáris, túl bonyolult. Tehát ugye az egyik az lenne, hogy csak elfogadja vagy elutasítja a tárgyalási felhatalmazást, a másik pedig az, hogy ugye megvan a felhatalmazás, és ezt még módosíthatják is, hogy ez túl bonyolult. Néhányan ezt mondták. És született egy olyan javaslat, hogy talán valami egységes megoldással kellene előállnunk, tehát hogy egyfa, egyfajta eljárás legyen, a plenáris szavat, szavazhasson, és legyen lehetőség a felhatalmazást módosítani, de talán a küszöböt egy kicsit följebb emelhetnénk, annál, hogy mondjuk egy frakció kérjen egy ilyet, vagy 40 képviselő, és Hefner úr, meg Janaki asszony és más kollégák is úgy érveltek, hogy ennek lenne értelme. Szerintem ez egy jó ér, mert hát nagyon furcsa, hogy valaki mondjuk a plenáris ülésre elmegy, és csak azért megy el, hogy igennel vagy nemmel szavazzon, és meg sem vitathatja az érintett kérdést. Tehát ennek nem sok teteje van. Ez azt jelenti, hogy a többség a nézőpontját ráerőlteti a kisebbségre, anélkül, hogy bárki el is magyarázná, hogy mik, milyen indokok állnak az érintett döntés mögött, és hogy miért kérte meghatározott számú képviselő azt, hogy az ügy kerüljön fel a plenáris napirendjére, és ott szavazzanak erről. Tehát az álláspont a következő. Én azt javaslom, hogy ne legyen ez a két különböző megoldás, hanem legyen egy megoldás, amely a vita lehetőségét is magában foglalja, valamint a tárgyalási felhatalmazás módosítását, és ez így akkor garantálná a képviselők jogait, de a parlamenti munka hatékonyságát is garantálná, hiszen nem szeretnénk, hogy egy ilyen folyamat túlságosan könnyedén kerülhessen a plenárisra. Tehát ne legyen könnyű a képviselők számára ezt a plenárisra elvinni, felhatalmazást, tárgyalási felhatalmazásokat módosítani, és így tovább. A fő téma tehát, amiről itt most vitáznunk kell, az az, hogy hol legyen a, a küszöb, tehát mi legyen az a határ, amelyet el kell érni ahhoz, hogy egy érintett tárgyalási felhatalmazás a plenárisra kerülhessen, és ott aztán lehessen módosítani. Aztán a módosítók határideje a másik kérdés, hogy erre mennyi időt hagyunk. Szerintem a következő hónapban, a következő szakbizottsági ülésen megbeszélhetjük ezt is, és aztán, hogyha a bizottság májusban szavaz, akkor a júniusi plenárisra el is kerülhet ez a jelentés. Tehát talán eh, érdemes most egy picit várni, és megnézni, hogy a frakciók milyen szövegezéssel állnak elő, milyen szövegezési javaslatokkal, és akkor ezzel kapcsolatban majd konszenzusra tudunk jutni. Hadd mondjam még egyszer, hogy a szövegezésben kell tehát, hogy szerepeljen egy küszöbérték vagy egy határ, és ennek elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy a plenáris ülés ne állandóan az egyes szakbizottságok által elfogadott szak, tárgyalási meghatalmazásokról vitázzon, vagy ezeket módosítsa. Tehát ne ön, öntsékel árasszák el ezek a plenáris napi rendjét. Köszönöm. Köszönöm szépen, kiválóan elmagyarázta a eh, kolléga, hogy mi a helyzet. Először is Tarkovsky úr két szót parancsoljon. Well, I think that, uh... Nos, hát úgy gondolom, hogy nagyjából sikerült lefedni a kérdést. Egy általános mondatot szeretnék megismételni. Szeretnénk egy olyan süteményt, amelyben megkapjuk a rugalmasságot, a hatékonyságot, tehát és az Európai Parlament informális szerepét, az első olvasat összes előnyét. Ugyanakkor szeretnénk egy demokratikus ellenőrzést is érvényesíteni. Ahogy a jelentéstevő úr is mondta, néhány bizottságban néha az egész tárgyalási folyamat lezajlik, mégpedig az jelentéstevő és az árnyék előadók segítségével, úgyhogy a bizottság tagjai nem is vonódnak be, és így a plenárison sincs lehetőség. Hogyha eléggé következetes a kisebbség, akkor megkérdőjelezhető lesz a tárgyalások végkimenetele. Szeretnénk ezt elkerülni, és szeretnénk a különböző vélemények pufogtatását is elkerülnek plenárison. A néppártban beszélgettünk erről, és volt egy ötlet, amit szeretnék most bemutatni, hiszen szerintem elég jó ötlet. Egy jól ismert rendszerből kölcsönöz elemeket, amelyet a koreperben használunk. Ugyan a plenáris rendkívül ellentmondásos lehetséges reakciójára a tárgyalási meghat, felhatalmazásra vonatkozó reakció erre utalok. Tehát mi lenne akkor, hogyha A pontokra és B pontokra osztanánk egy dossziét, és utána az elnökök értekezlete egy ilyen gyorsított eljárást alkalmazhatna bizonyos pontokra, amelyeken szavazunk módosítás és vita nélkül a plenárison. Ilyen A és B pontokra osztással minden tárgyalási felhatalmazást megerősítetnénk a plenárissal, csak más módon. Egy ilyen változtatás akár a tárgyalók viselkedését és az ilyen föld alatti titkos és titokzatos módjaikat is, tárgyalási módjukat is talán sikerülne megakadályozni. Tehát a B pontokba azok a kérdések tartalna, tar, tartoznának, amelyekről nem sikerül meg közös megállapodásra jutni. És az elnökök értekezlete által kijelölt illetékes bizottság ezen pontokkal kapcsolatban vitákkal és módosítókkal döntene a tárgyalási mandátumról. De ezt a B pontot csak akkor alkalmaznák, hogyha jelentős különbségek vannak, például a frakciók vagy a bizottságok vélemények között. Van lennének tehát olyan pontok, amelyekről nem nyitunk vitát, amelyekről dö- gyorsan döntünk, de hogyha az elnökök értekezlete talál olyan pontokat, amelyek ellentmondásosak, arról lenne vita, és arról nyújthatnánk be módosítókat. Ezek lennének a B pontok. De lenne lehetősége két frakciónak vagy a tagok egyharmadának arra, hogy valami A pontok közül a B pontok közé átsorolásra kerüljön. Tehát ez nem csak a szakbizottság, az illetékes szakbizottság vagy az elnökök értekezlete kezében lenne, hanem egy ilyen kisebbségnek is joga lenne ahhoz, hogy a gyors, gyorsított eljárásból a B pontok közé átsoroljon egy-egy kérdést, csak úgy, mint ahogy ezt a koreperben is használjuk. Ott is eléggé ritkán fordul elő, hogy A-ból B kategóriába sorolunk át egy-egy kérdést, de van rá legalábbis lehetőség, és megváltoztatja a tanácsi munka kultúráját, és remélhetőleg a mi munkánk kultúráját és döntéshozatali kultúránkat is egy kicsit lehetne ezzel befolyásolni. Szerintem eléggé egyenes megoldás lenne ez, hiszen ismerjük ezt a rendszert, tudjuk mihez hasonlítani. Más oldalról a kisebbség jogát is biztosítanánk azzal a lehetőséggel, hogy a gyorsított eljárásból átkerülhet a vitával és módosítókkal lefolytatott eljárásba egy ügy. De akkor visszajutunk ugyanarra a kérdésre, hogyha ezt az érvelést követjük, hogy mi legyen a kisebbség joga. Hiszen én azon a véleményen vagyok, amit már sokszor elmondtam, hogy a frakcióknak két frakció, vagy a tagok egyharmada elé kell, hogy legyen, de még az én bizottságomban is vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy egy frakció elé kellene, hogy legyen, hogy egyszerűbb legyen változtatni. Egész egyszerűen annyit szeretnék összefoglalóan mondani, tudom, hogy ismétlem magamat, de azt gondolom, hogy először is a szakbizottság megerősítése egy fontos elv. Meggyőződésem, hogy nagyon sok probléma az első olvasatban abból gyökerezik, hogy még a szakbizottságok sincsenek teljesen tisztában azzal, hogy a tárgyalók mit csinálnak. Meg kell erősíteni tehát a bizottságok szerepét, és a megbízatás, a tárgyalási megbízatásról való döntés hozatal magára a tárgyalási folyamatra is kihatna. És akkor utána a plenáris kell, hogy jóvá hagyja az összes megbízatást. Ez egy olyan helyzetet teremt, amiben a tárgyalók tudják, hogy ha ők a kollégáikról nem beszélnek, nem győzik meg őket, nem mutatják be az első olvasatbeli megoldásra vonatkozó érveiket megfelelően, akkor lehet, hogy az első olvasatot vagy az elnökök értekezlete a B pontba való átsorolással, vagy az érdekelt kollégák egyharmadának a döntése nyomán megdönthetik. Az első olvasatú megállapodások kultúrájában szerintem érdemes egy kicsi változtatással élni, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az Európai Parlament szerepét minek szeretnénk látni. Szerintem először ezt próbáljuk meg mielőtt még egy forradalmi, bennél is forradalmi megoldásról kezdünk vitát. Hogyha ez hatásos és a kellő változtatások bekövetkeznek, akkor megelégedhetünk vele, ha nem működik, akkor a kisebbség jogait még tovább enyhíthetjük, még nagyobb e hatáskört adhatunk a kezükbe. Köszönöm. Köszönöm, Bronsz kolléga Thank you. Um... Köszönöm szépen. Elnök úr, minket arra kértek, hogy nézzük meg a 70-es szabályt, hogy ez mennyire hatékony, átlátható, és mindenkit bevon, mennyire inkluzív. Én remélem, hogy senkit nem sértek meg, nem töröm össze az önök szívét, amikor azt mondom, hogy engem nem igazán foglalkoztat a hagyományos jogalkotási eljárás hatékonysága. Hát ez nem élethalál kérdés. Azonban az átláthatóság és az inkluzív eljárás engem érdekel. Ha valaki valóban átlátható munkát kívánt megteremteni, akkor kellene, hogy legyen egy olyan szabály, jogszabály, amelynek értelmében valamennyi tárgyalás formális környezetben kell, hogy lebonyolódjon, tehát nem lehetnek informális tárgyalások, és mindenütt legyen internetes közvetítés. Továbbá a koordinátorok valamennyi ülését is közvetíteni kellene az interneten. Annak érdekében kell ezt megtenni, hogy a függetlenek például, amelyek, akiket ugye mindig kizárnak, soha nem vannak be a munkába, hogy a független képviselők is hozzáférjenek az érvekhez, amelyekkel bizonyos határozatokat, döntéseket meghoztak voltak, mert mi mindig csak a döntésekről utólag kapunk tájékoztatást. Hogyha a döntések során kompromisszumot kötnek a tanácsal, és idéztem a jelentésből, akkor ez azt mondja, hogy a szakbizottsági koordinátorokat tájékoztatni kell annak érdekében, hogy a politikai frakciók is megkapják az információt. De most itt mi történik? Kizárják, és nem pedig bevonják azokat a képviselőket, akik semmelyik politikai frakciónak nem tagjai. És ennek bizony van gyakorlati hatása. Mert nagyon gyakran előfordul, hogy a módosítókat átcsoportosítják, megváltoztatják, és mi tudjuk ezt meg utolsónak. Volt például az Alkotmányügyi Bizottságnak egy ülése, azt hiszem tavaly, ahol háromszor is megváltoztak a módosítók, aztán megérkeztünk 9 órakor a szakbizottsági ülésre, és akkor tudtuk meg, hogy még egy újabb változtatás történt. Ez a plenáris ülésen is nagyon gyakran előfordul. Tehát igaziból, hogyha az inkluzivitás és az átláthatóság szavak szerepelnek, és ezeket komolyan gondoljuk, nem pedig csak divatos kiegészítőként leírtuk ide a papírra, akkor gondoskodnunk kell arról is, hogy tényleg meg is valósítsuk ezeket, azzal az egyszerű megoldással, hogy valamennyi vita és eszmecsere az interneten követhető. Annak érdekében, hogy akik nem vesznek részt ezeken, mégis tájékozódhassanak arról, hogy mi zajlott. Köszönöm. Köszönöm szépen Bronz úrnak. Hefner úr következik. Ja, vielen Dank, ich möchte... Köszönöm. Először is Enrique Guerrero Szalomnak szeretnék szívből köszönetet mondani, hiszen ma egészen kiválóan bemutatta a helyzetet, és jelentését is nagyon jól előkészítette. Másodszorban elmondanám, hogy fontosnak tartom, hogy mindenképpen megpróbáljuk azon szövegek esetében, amelyek a teljes parlament működését érintik, hogy közös megoldásra jussunk. Tehát nem szabad idő előtt megszakítani a vitát, és az a benyomásom, hogy most jó eszmecserét folytatunk egymással, és ezért is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek Gerero Szalomnak. Talán még egy előzetes megjegyzés. Itt most már statisztikailag tekintve a jogalkotásunk nagy részéről vitázunk, és éppen ezért nem mindegy, hogy a véleményképzés kérdése itt a parlamenten belül, valamint az átláthatósága, mandátumok átláthatósága hogyan alakul ki, ezeket hogyan szervezzük meg. Ez nem csupán a parlamenten belüli munkát érinti, hanem bizonyos esetekben az is fontos, hogy döntéseink a külvilág felé is átláthatóak legyenek. Hiszen ez jogos érdek a civil társadalmi szervezetek, szakértők és a többi részéről, hogy ők is bekapcsolódjanak az ilyenfajta jogalkotási folyamatokba, javaslatokkal, a véleményeik kifejezésével is szükséges, hogy tudják, hogy egyáltalán tárgyalunk valamiről, tudják, hogy mikor kezdődnek a tárgyalások, ki vezeti azokat, és a többi. Úgy tűnik számomra, hogy a mandátumok elosztása és az eljárás a szakbizottságon belül nagyon jól került szemléltetésre és megoldásra a jelentésben. Most már csak kevés kérdésünk van, amikkel kapcsolatban vitázunk. Azt remélem, hogy jó közös megoldást találunk majd. Itt különösen a plenárishoz való hozzáférés kérdése merül fel. Ez egy kisebbségi jog kell, hogy legyen, hiszen különben ez egy üres rendelkezés lenne. Hogyha a többségnek átengednénk ezt a lehetőséget, akkor ez, erre nem is kerülne sor. Itt olyan kérdésekről van szó, hogy hol vannak jogos ellentmondások, hol lehet a plenárisnak mandátumot adni, és hogyan, hogy lehet a kisebbség előtt megnyitni az utat ezen lehetőség előtt. Ezt a szükséges jogot biztosítani kell, ugyanakkor gondoskodni kell arról, hogy ez ne vezessen obstruktív magatartáshoz, és ne vezessen ahhoz, hogy a plenárison túlságosan sok vitát folytatunk le, és ezzel a plenáris munkát leterheljük. Elmondanám, hogy minden álláspontot értek, értem az okokat, de gyakorlati megoldást kell találnunk. Nagyon örülök, hogy ez a két vágányú eljárás, ennek az elképzelése most még egyszer átgondolásra került. Aggodalmaim vannak nem csupán ezzel a jelentéssel, hanem sok kérdést illetően is, ahol az eljárási szabályzat értelmezését kell elvégeznünk, vagy az eljárási szabályzat bizonyos jogkézagait kell bezárnunk, hogy esetleg még bonyolultabb eljárásokat dolgozunk ki, és természetesen ez újabb értelmezési kérdéseket vethet majd fel. Tehát sokszor túlságosan ö, túl bonyolítjuk a dolgokat azelőtt, hogy vilá- ahelyett, hogy világosan szabályoznánk az ügyeket. Tehát nagyon fontos számomra, hogy világos, közvetlen, ö, egyszerű hozzáférés legyen a plenárishoz, és ö, ez azt is jelenti, hogy ezzel plenárison vitát kell leboly, lefolytatni, és az esetleges módosítókról szavazást kell megejteni, tehát nem csupán arról van szó, hogy itt a plenáris igent vagy nemet mondhat egy adott ügyre. Ez nem lenne méltó a plenárishoz és a parlamenthez sem. Ez esetleg ö, el is nyújthatja az eljárásokat. Azt hiszem, hogy jó úton vagyunk, egyszerű eljárást keresünk, és hogyha megállapodunk a megfelelő szavazóképes többségben, akkor ez sikerülni is fog. Különféle álláspontok vannak a frakciókon belül, ezt is fontos kiemelnünk. Van egy olyan álláspont, amit a legutóbb világosan kifejeztem, hogy a kisebbségi jog egy frakcióra vagy 40 képviselőre vonatkozna, mások pedig azt mondják, hogy magasabban kell meghatározni a küszöböt, és el tudnám képzelni, hogy esetleg két frakció lehetne a nagyságrend, akik együttesen a parlamenti képviselők 10%-et, minimum 10%-et képviselik, ez egy jó küszöbérték lehetne. Összességében észszerűnek tűnik számomra, hogyha, hogy erről még eszmecserét folytassunk, és tegyük lehetővé frakciók közötti eszmecserét. Remélem, hogy jó szabályozást találunk. Még egy pont röviden. Ez arra a kérdésre vonatkozik, hogy ki a tárgyalások vezetője az első olvasati tárgyalások során. Nos, itt tárgyszerű szempontokból fontosnak tűnik számomra, hogy a mindenkori jelentéstevő a szakbizottságból ő kell, hogy megkapja ezt a mandátumot, neki kell lennie a tárgyalás vezetőjének, a szakbizottsági elnökök értekezletének elnöke erre a funkcióra, hát ez számomra egy formális megközelítésnek tűnik, ahol reprezentációról, képviseletről van szó, az lehet, hogy észszerű lehet, de nem a mi szakbizottságunk esetében, ahol nagyon kiváló az elnök. Esetleg lehetnek kivételes esetek, ahol az elnök töltheti be ezt a tisztséget, de általában nem sok értelme van, hogy ő legyen a tárgyalások vezetője. Azt hiszem, hogy a szakbizottsági jelentéstevőnek kell megkapnia ezt a funkciót, neki kell lenni a tárgyalások vezetőjének. Köszönöm. Elnök, köszönöm Hefner úr, most pedig Gualtieri úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Bizonyosak vagyunk abban, hogy nem fogunk unatkozni még ebben az időszakban sem, hiszen új elképzelések érkeznek, és ez teljes mértékben érthető, hiszen nagyon kényes témáról van szó. Nos, én most itt csak úgy hirtelennyében, azon melegében reagálnék Tarkovsky úr elképzelésére, és rögtön el is mondanám, hogy azonnali reakcióként azt mondhatom, hogy még el kell gondolkodnunk ezen az elképzelésen. Néhány kétségemet fejezném ki, akkor is, hogyha ez a jelentés bír bizonyos vonzerővel. Világos, hogy itt mi most egy kivételről beszélünk az első olvasati eljárásban, a szokásos jogalkotási eljáráshoz képest, ahogyan ez szerepel a szerződésekben, az eljárási szabályzatban, és a teljes gyakorlat célja az volt, hogy egyrésztről kerüljük el, hogy lemondjunk egy olyan eszközről, amely nagyon sok első olvasó megállapodás esetében gyakorlati jelentőségű és hasznos, felgyorsítja az eljárást, másrésztről viszont el akarjuk kerülni, hogy visszaéljenek ezzel az eszközzel, amely, ami most előfordul. Egyrésztről a nagyobb átláthatóság és kollegialitás érdekében, másrésztről pedig annak érdekében, hogy ne ösztönözzük túlságosan ennek az eszköznek a használatát. A második olvasatokban megvan ennek az értelme. Az a félelmem, hogyha egy ennyire részletes eljárást hozunk létre, amely mindig előirányozza ezt az esetet, tehát a szavazást a plenáris és nem azt a feltételezést, ahogyan Gerrer úr elmondta, hogy a szavazás a plenárisra egy garancia lenne a blokkolás érdekében. Nos, ebben az esetben egy új eljárás kategóriát vezetünk be, nem egy kivételt szabályozunk. És valamilyen módon az ellentétes hatás állhatna be, fast track, second track, és egy valódi új jogalkotási eljárást hoznánk létre, és félretennénk a fő ö, megoldási lehetőséget, amelyet a szerződések előirányoznak. Ez tehát az aggodalmam, és nem véletlen, hogy az Európai Parlament egy dolog, a Koreper egy másik fórum. Éppen azért mindig jó az intelligens észszerű gyakorlatokat átvenni, de nem szabad az alapvető különbségeket figyelmen kívül hagyni egy parlament és egy olyan szervezet között, mint a Koreper. Tehát természetesen van időnk arra, hogy ezt az elképzelést is értékeljük, de ösztönös azonnali reakcióként úgy tűnik számomra, hogy ez az út, amifelé elindultunk, a Guerrero és Hefner úr által felvázoltak alapján. Nos, számomra ez továbbra is a legmegfelelőbbnek tűnik. De minden esetre van még időnk arra, hogy értékeljük ezt a témát, és a társjelentéstevőkkel ezt meg is fogjuk tenni. Elnök, meg elmúlt már 10 óra, és a szavazásokra kellene sort kerítenünk, de van még, aki fel akar szólalni, mégpedig Weber kolléga és Guerrero jelentéstevő, ha úgy gondolják, hogy fel akarnak szólalni az első a véleményét megfogalmazva, a második pedig összefoglalva nagyon rövid idő múlva alatt, akkor talán le tudnánk zárni ezt a témát. Ha egyetértenek, Weber úr kap szót. Elnök úr, tisztelt kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani, mert itt a szakbizottságban érzem, korábban a LIBE szakbizottságban voltam tag, és ott a frakciók között nagyon kemény viták zajlottak. Itt az AFKO-ban egy olyan légkört érzek, amely inkább a konszenzus keresés célozza, és ez nagyon kedvező. Először is köszönetet szeretnék ezért mondani. A jelentéstevőnek is szeretnék köszönetet mondani, hogy nagyon intenzíven keresi az egyetértést, és nagy előrelépést tett most ezzel az elvel, hogy mi kell, hogy történjen a szakbizottságokban, hogyha ott egy kötelező szavazás van, és aztán egy tárgyaló tímet kell létrehozni, és ezt illetően nagy egyetértés uralkodik. A mai felszólalásommal még megint csak az Európai Parlament plenárisa felé appellelnék, Kollégák, két héttel ezelőtt Strasbourgban két témáról döntöttünk a plenárison. Az egyik egy, saj, egy kezdeményezés, saját kezdeményezésű jelentés volt a cukorbetegség tárgyában, egy betegség tárgyában, a másik pedig az Európai Unióban az örökösödési jog hiszen most már az a házasságok 15%-a különböző nemzetiségűek között zajlik, és ott örökösödési kérdések is felmerülnek. A cukorbetegség kapcsán 10 perc alatt szavaztunk le két oldalról. A cukorbetegség esetében nem vagyunk illetékesek az EU-ban, ez egy tagállami ügy, és a teljes Európai Unió örökösödési jogáról amely ugye a házasságok 15%-át érintheti, ott pontosan 10 másodperc alatt szavaztunk le, egy single vote formájában, semmiféle vita nem volt a plenárison, nem voltak tanácskozások, 10 másodperc alatt lezajlott az Európai Unió örökösödési jogával kapcsolatos szavazás, és ez a realitás a plenárison. A áprilisban szavazunk a Schengeni kérdésről, az Dániában nagyon nagy téma volt francia választási kampányban úgy szinte, hogy hogyan bánjanak a Schengen témájával. A jelentéstevő, a liberális jelentéstevő a Schengen témát már a tanácsal végig tárgyalta. Mi, akik itt ülünk, mi mindannyian, az Európai Parlament képviselői, minket soha nem kérdeztek meg, hogy a hogy hogyan látjuk a határok ellenőrzésének újbóli bevezetését. Akarjuk ezt, vagy ellenezzük? Majd lesz egy szavazás, ahol igent vagy nemet mondhatunk. A jelentéstevő azt mondja, hogy ez egy jó kompromisszum, és ezzel ezt le is zárjuk, és ez a valóság. Tehát nagyon erősen apelelnék annak érdekében, hogy az a hely, az a fórum, ahol a választott képviselők dolgoznak, ahol 500 millió európaira vonatkozó jogalkotás meg kell, hogy történjen. Nos, ez az Európai Parlament, és ezt vegyük újra komolyan. És hogyha a vitákban azt hallom, hogy egy játék zajlik, hogy a kisebbségeket kell komolyan vennünk, nos, tisztelt kollégák, itt most a jogalkotási kérdésekről beszélünk, amelyek 500 millió embert érintenek, és itt nem lehet játékokat űzni. Ez a testület, ahol valamennyien tagok vagyunk, nekünk kell döntenünk a jogalkotási kérdésekről, és nem csupán igent vagy nemet mondva, hanem legyen lehetőségünk a variánsokról való döntésekre, legyen lehetőségünk arra, hogy a különböző frakciók között viták, érdemi viták zajoljanak. Tehát amellett elnék ki, hogy legyen nagyobb bátorságunk azt illetően, hogy a jogalkotási kérdésekkel a plenárison foglalkozzunk. Most gyakorlatilag már nem ez történik, csak saját kezdeményezésű jelentésekről szava, vitázunk folyamatosan, ezek határozzák meg a Strasburgi heteket, a saját kezdeményezésű jelentések, de a jogalkotás, amiért fizetnek minket, mint képviselőket. Nos, ez az Európai Parlamenten, a plenárison már nem ö, történik meg, nem zajlik, és ez számomra hallatlan. Ö, nem gondolom azt, hogy gátakat kell építenünk, hogy megakadályozzuk a jogalkotást a plenárison. Pontosan azt kell tennünk, hogy lebontsuk az akadályokat, hogy lehetővé tegyük, hogy a plenárison jogalkotási munka tudjon zajlani. Tehát amellett vagyok, hogy a kisebbségek joga persze ebbe az irányba elmozdulhatunk, kezdetben az volt az elképzelés, hogy az elnökök értekezletének elnöke ö, dönt arról, hogy mit lehet első olvasatban lezenni és mit nem. Ez a többségi jogot, joggal egyenértékű, hiszen egy többségnek kell a téma mellett lennie, és mindenkinek köszönetet mondok, aki a kisebbségi jogok irányába fordul, ö, mozdul el. Hogyha elmondhatom a véleményemet, én amellett vagyok, hogy minden egyes mandátumról a plenárison kell vitáznunk, és azok a mandátumok, amelyek nem vitatottak, ahol konszenzus van a frakciók között, azokat 10 másodperc alatt le lehet zárni, single vote formájában, de minden egyes téma a plenárisra tartozik. Ez az én messze tekintő javaslatom. Kompromisszumot kell találnunk, és hogyha átgondoljuk, hogy hogyan néz ki egy kisebbségi jog, akkor arra kérném a kollégákat, hogy tekintsenek az eljárási szabályzatba, és láthatják, hogy számos definíciót tartalmaz ez a kisebbségi jogokról. Kinek van most joga kisebbségként kérelmeket benyújtani a plenárisra, kinek van joga arra, hogy ott vitákat vessen fel, ez egy frakció vagy 40 képviselő, nekik van ilyen joguk. Ezeket határozzuk meg jelenleg kisebbségként az Európai Parlamentben. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ról szóló vita után, amikor a bizottságnak adtunk jogot arra, hogy a végrehajtási rendelkezéseket meghatározza, és hogyha nekünk ezek nem megfelelőek, akkor ezeket újra visszavehetjük ezeket a témákat, hogyha nem értünk egyet ezekkel a rendelkezésekkel. Ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése. És egyetértünk ebben a házban, ebben a csoportban, hogy egy frakció vagy 40 képviselő joggal kell, hogy rendelkezzen arra, hogy a szakbizottságtól visszavegye a témát, hogy a bizottságtól visszavegye a témát, hogyha nem felel meg az eredmény. Tehát egy frakciót vagy 40 képviselőt határozom meg kisebbségként itt a parlamentben. Tehát még egyszer amellett foglalnék állást, hogy ebben a kérdésben is, tehát hogy kinek van joga hogy egy mandátumot, a szakbizottsági mandátumot a plenárison újra megvizsgáljon. Tehát kinek van joga a csekket, az ellenőrzést kérni? Amellett lennék, hogy egy frakciónak vagy 40 képviselőnek legyen meg ez a joga, hogy ezeket a témákat újra felvesse a plenárison. És az nem valamiféle szükségmegoldás, tehát a plenáris hanem a fő fóruma a politikai vitáinknak, ezt komolyan kell vennünk, a szakbizottságok előkészítő munkát folytatnak, és a plenárisnak megvan az a joga, hogy mindent még egyszer megvizsgálhasson. Tehát vegyük komolyan a plenárist, erre bátorítanék mindenkit, köszönöm. Megköszönöm Weber úrnak, hogy felhívta a figyelmet jogalkotói szerepünkre. Közben Janakó asszony is szót kért. Kérem, hogy röviden mondja el a mondani valóját. Elnök úr, segítsen nekem. Én is úgy gondolom, hogy el kell vinni a plenárisra ezeket a kérdéseket. A parlament nagy, ezt is értem. Azt is értem, hogy a múltban miért nem hoztunk így döntéseket, és miért az elnökök értekezlete határozott, miért nem jutottak el a kérdések a plenárisra, de most változtatnunk kell meg kell adni a lehetőséget a kisebbségeknek. Ezzel kapcsolatban tökéletesen egyetértek Weber úrral, hogy 40 képviselő vagy egy frakció kezdeményezhet egy ilyen javaslatot. A parlamentnek vannak új képviselői, akik még nem értik teljes mértékben a parlament munkájának a tartalmát. Úgyhogy minden csak így zajlik a fejünk fölött, érdemeben semmivel nem foglalkozunk, a szakbizottsági elnökök, a koordinátorok döntenek. Szerintem nem mindig a szakbizottsági elnöknek vagy az elnökök értekezletének kell megadnunk azt a jogot, hogy minden manőver az ő kezük, ő rajtuk múljon még akkor sem, hogyha ők az elnökök. Ezért úgy gondolom, hogy meg kell adni a lehetőséget mindenki számára, hogy részt vegyen a munkában. Ez az egyetlen igazi módja, hogy ezt tehetjük, hogy a plenárisra visszük a kérdést. A parlamentből mindenki a plenárison van ott. azzal, hogy csak szavazunk, azzal nem képviseljük megfelelően a, az állampolgárokat. kivéve, hogyha a plenáris tud egyetérteni egy kérdéssel. Üdvözlöm Gerero úr jelentését, rendkívül sokat dolgozott, eszmét is cseréltünk erről, a frakción belül és a szakbizottságon belül is további eszmecserére van még szükség. Igen, hát nyilvánvalóan folytatni kell még az eszmecserét. Gerero kolléga, kérem, hogy két szóban foglalja össze az eszmecserét. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Két-három konkrét dolgot szerettem volna tisztázni, és esetleg egy általános megjegyzést még megtenni. Az egyik kérdés, amit Hefner úr fölvetett, ez egy olyan kérdés, amelyet én már elmagyaráztam, mielőtt még ő ideért volna. Tehát nem a mindig a szakbizottság elnöke vezeti a tárgyalásokat. A szakbizottság elnöke tulajdonképpen elnökli ezt a folyamatot, de konkrétan a, a tárgyalásokat mindig az érintett előadó bonyolítja le. Tehát ez azt jelenti, hogy az érintett előadó vezeti azt a tárgyaló csapatot, amelyben az egyes frakciók képviselői jelen vannak, a szakbizottságot képviseli ez a csapat. Koordinátorok, árnyékelőadók szerepelnek még a tárgyaló csapatban. Aztán, amit Bronsz úr mondott, hát én igazából nem tiltakozom az ellen, hogy az interneten közvetítsenek minden ülést, de nem erről van itt igaziból szó. <clears throat> Ahogy Gualtieri úr is mondta, Rafael megjegyzései egy picit bonyolultnak tűnnek. És persze, hát értékelni is kell a helyzetet. Most akkor az általános megjegyzésemre térek rá. Van probléma az a probléma merül fel időnként, amit egy spanyol közmondással lehetne jellemezni. Rövid a takaró. Ha a fejünkre húzzuk ezt a takarót, akkor a lábunk lóg ki, ha a lábunkat takarjuk be, akkor a fejünk lóg ki. Tehát nincs egyszerűen elegendő anyag, rövid a takaró, és ez itt a parlament szerepére azt hiszem nagyon jól alkalmazható ez a közmondás. Tehát nem tudjuk ezt elérni, hogy a plenáris mindent mindig jóvá hagyjunk. Volt, akik azt mondták, hogy bizonyos szakbizottságok elvégzik a munkát, és aztán senkinek fogalma sincsen semmiről, tehát ez azért nem igaz, mert a plenárison mindennek át kell folyni, az elnökök értekezletének a rendjén mindennek meg kell jelenni, hiszen ők döntenek arról, hogy mi kerül föl a plenáris napirendjére. A frakciókkal is megvitatnak mindent. Tehát azért a parlament nem csak 700 egy néhány képviselő összessége. Hát itt frakciók működnek, szakbizottságok működnek, itt van egy eljárási szabályzat, amelynek értelmében a parlament a munkáját végzi. Fogadjuk el azt az alapelvet, ha elfogadjuk ezt az alapelvet, hogy mondjuk 40 képviselő már egy figyelembe veendő kisebbséget jelent, akkor tiszteletben tartjuk a kisebbségi jogokat. Tehát ilyen alapon mondjuk azt is mondhatnánk, hogy akkor bárki, bármely egyéni képviselő felállhat a plenárison, és indítványokat tehet. Hát a mai korban azt hiszem, korunkban nem így működnek a parlamentek, legalábbis a demokratikus parlamentek nem így működnek. A demokratikus parlamentek politikai frakciók közé, köré szerveződnek, és természetesen tiszteletben tartják a kisebbségi jogokat. Figyelembe veszik a kisebbségeket. És én is figyelembe kívánom venni a kisebbségeknek azt a jogát, hogy felvessen bizonyos kérdéseket, amelyekről aztán persze többség dönt. Ebben biztos vagyok, de van valami, amennyi, amivel nem vagyok, amivel kapcsolatban nem vagyok ennyire határozott. Nem hiszem, hogy csak egy módja van annak, hogy a kisebbséget tiszteletben tartsuk, vagy egy frakció, vagy 40 képviselő. Nem csak ez az egy módja létezik ennek. Nekem meggyőződésem, tehát hogy a mostani helyzetben egy frakció vagy 40 képviselő nem képviseli egyébként a parlament többségének álláspontját. Olyan megoldást kell itt találnunk, amely a kisebbség jogait tiszteletben tartja, de ezt a küszöbet egy picit megemeli, annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő, hogy a szakbizottságok között egyfajta ökölvívó mérkőzések zajljanak, a, vagy birkózó mérkőzések bonyolódjanak a plenárison. Hát a plenárisnak is el kell végezni a munkáját a parlamentnek a legitimációja az nem csak abból származik, hogy kiket képvisel, hanem abból is, hogy mit teljesít. Hiszen, hogyha a képviselők nem érnek el semmit, akkor a parlament pozícióját ássák ezzel alá. Tehát itt visszatérek ugyanoda, amit az elején mondtam. Előttünk áll a, ez a feladat, és én kíváncsian várom majd, hogy milyen módosítók születnek. Szeretném azért felhívni a figyelmet valamire. Jóvá kell hagyni egy jelentést is, a jelentés pedig többségi döntéssel születik, tehát a módosítókról szavaznunk kell. Előbb-utóbb. Volt, aki azt kérte, hogy alacsonyabb legyen a küszöb, voltak, akik azt kérték, hogy magasabb legyen ez a küszöb. Hát jó lenne, hogyha sikerülne valami fajta kiegyensúlyozott álláspontot kialakítani, utána szavazhatnánk, és akkor ez a szavazási eredmény a szakbizottság többségének a véleményét jelentené. Elnök úr, a munkák, munkánkhoz kapcsolódó dátumok április 19-ig lehetett volna benyújtani a módosítókat, és április 26-án szavaztunk volna. Jaj, bocsánat, akkor megvitatjuk a módosítókat, javítja magát az elnök. Hát ahogy elnézem, hogy milyen intenzív vitát folytatunk, felmerül bennem a kérdés, hogy nem kellene ezen módosítani. Tehát megtartjuk április 19-ét a módosítóknak, és 26-át az eszmecserének, vagy egy picit módosítsuk ezt, hogy több időnk legyen? Ebben az esetben május 7-ére kellene módosítanunk a módosítók határidejét, és júniusban lenne az újabb eszmecsere. Jó ez így? kérdezi az elnök úr. Jó, jó, hát akkor maradjunk ebben, május 7-e a módosítók határideje. Visszadom a szót az előadónak. Elnök úr, csak gyorsan azt mondanám, ez lehet, hogy egy konkrét panasznak tűnik egy előadótól, de kérem ne menjünk vissza a régi megrögzött álláspontokhoz, mert teljesen mindegy, hogy hova tologatjuk a határidőket, újra és újra átrágjuk az álláspontunkat, hát ez így nem fog menni, próbáljunk konszenzusra jutni, mert egyébként nem lehet előre lépni. nincs, nem nincs értelme egyébként a határidőket tologatni. Jó, tudomásul veszem az előadó véleményét, de hát nekem úgy tűnt itt a a vitát hallgat, vagy nem azért, hogy most itt eh, toligáljuk a határidőt, és eh, elhúzzuk ezt a vitát. Eh, ugye itt van a türkisz hét, a húsvéti szünet, és így tovább, ezért gondoltuk, hogy akkor hogy, máj, hogy május legyen. Nos, akkor térjünk rá végre a szavazásra. Az első jegyzőkönyv tervezet az ír nép Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos aggájairól, ez a konzultáció. Már megvitattuk ezt a jelentéstervezetet, a Rangel jelentésről van szó, és tíz módosítót nyújtottak be. Rögtön szavazhatunk is. Nem, nem, nem, nem. nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem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 kompromisszummal. Van valaki, aki szólni kíván még? Sokan? Chairman, I just... Duff úr, elnök úr, elnézést kérek, én csak azon gondolkodtam, hogy esetleg 30 másodpercet kaphatnék-e öntől, hogy egy kompromisszummal foglalkozzam, mielőtt elkezdjük. Nem mondhatok nem Edda fúrnak. És hát ha 30 másodpercet kért, akkor meg is kapja.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 a G preambulum bekezdéssel kapcsolatos kompromisszumos módosítót érinti. És azt javasoljuk, hogy ennek a végére a következő szavakat illesszük az eredeti szövegből és nem akadályoz meg további előre lépést, And it does not prevent further progress towards economic coordination. Tehát ez, ezeket a szavakat tegyük be. Ha megnézik a, az én hármas módosításomat, ez ugye a gépreambulon bekezdéshez kapcsolódik, itt kitöröltük az utolsó néhány szót. A költségvetési politika jóval erősebb integrációjának irányában kell haladni. És Rangel úr verziója jobb, így az utolagos gondolkodásomnak ez lett az eredménye, tehát szeretném tehát így kiegészíteni a hármas módosításomat a gépreambulum bekezdéshez, ezekkel a szavakkal tehát, amiket elmondtam, hogyha ezt el tudják fogadni, ha az előadó úr ezzel egyetért, akkor jó, úgy látom, hogy az előadó egyetért, mondja az elnök úr, akkor ebben az értelemben minden vita nélkül rá is térünk a szavazásra, és itt a A kompromisszum szerepel, nem G. De most a D kompromisszummal kezdjük. Ki van mellette? Van még valaki? Ügyrendi kérdés? Parancsoljon. Elnök úr, elnézést kérek. Dafur most szóbeli módosítót javasol egy kompromisszumos módosítóhoz. Hát én e- ezt ellenzem. Eh, eh, cominciamo a votare, quando arriviamo... Nos, kezdjünk el szavazni, mondja az elnök úr, és aztán majd, ha elérünk az álmodosítóhoz, akkor megvitatjuk ezt. És nem felejtsük el, hogy itt tulajdonképpen csak arról volt szó, hogy az eredeti szövegben is megvolt ez a szöveg, semmi új, ezek a szavak, semmi újdonság, hanem az eredetiből kiegészítettük. De mindegy, majd ott meg fogjuk ezt vitatni, a D kompromisszum mellett ki van, tegye fel a kezét. Ellene. Tartózkodás, ezt elfogadtuk 9-es módosító az okafogyó, 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Azt mondja, E, egyes módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító, messzes, mit mellette? ellene. El, ezt elutasítottuk. Négyes módosító, Messerschmitt mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Jaj, bocsánat, elutasítottuk, mondja az elnök úr, elnézést kérek. Azt akartam mondani, de nem sikerült. Nos, akkor az A kompromisszummal kapcsolatban merült fel ez a kérdés, ugye, hogy befogadható-e, elfogadható-e egy szóbeli módosító ehhez a kompromisszumhoz. Én ugye már elmondtam, hogy egy olyan szövegnek a visszaillesztéséről van szó, amely benne volt az eredetiben, de hát most akkor mit gondol előre az előadó, hallgassuk meg. Azt hiszem, hogy semmi probléma, elnök úr. Az utolsó mondat, amelyet most hozzáteszünk ehhez a módosítóhoz az eredeti szövegnek egy mondata, úgyhogy én ezzel kapcsolatban nem látok semmi nehézséget, vagy semmi problémát. Jó, ha nincsen senki, akinek egyéb megjegyzése van, akkor ugye gyakorlatban, mondom még egyszer, hogy az eredetiből vettük ki ezt a szöveget, tehát nincs változtatás, úgy látom, hogy senki nem tiltakozik, akkor szavazzunk így az A kompromisszumról. Tegye fel a kezét, aki mellette van ellene. Három ellenszavazatunk van. A B kompromisszum következik, ki van mellette. Ellene. Elfogadtuk. C kompromisszum mellette megosztott szavazást kérnek a C kompromisszummal kapcsolatban. Nos, akkor először az első részről szavazunk, ki van mellette. Ki è contrario? Ellene. Jó, második rész. Elfogadtuk az első részt, második részről szavazunk tehát. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. És ezzel a hatos okafogyottá vált, <clears throat> és a hetes mit mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 8-as Messerschmitt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Marad a végszavazás, tehát az ilyen formában módosított szövegről, ki van mellette, tegye fel a kezét. ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, akkor rátérünk a másik részre. amely arról szól a tanács ajánlásáról, hogy ne hívjanak össze konventet. Először is a Messerschmitt módosító az első, ez az egyetlen módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk, és akkor így szavazhatunk a szöveg egészéről mellette. elfogadtuk. Ellenszavazatokat azért megszámoljuk. Huszonegy mellette ellene van valaki? Nincs tartózkodás? Jó, egy tartózkodás. Tehát akkor elfogadtuk ezt is. Nagyszerű. Akkor rátérhetünk sulla modifica degli articoli 87 e 88 del regolamento del Parlamento. Az Európai Parlament eljárási szabályzata 87A és 88-as cikkének módosítása 14-es napi rendi pont. Nos, elkezdhetjük? A kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 21-es módosítót visszavonták, és ezért rögtön a B kompromisszumra ugrunk, tehát a B kompromisszum mellett, aki szavaz, emelje fel a kezét. Ellenszavazatok. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezután A 37-es módosítók következik. Jaj, van egy új módos, konferenciás módosító a 37-essel kapcsolatban, és meg is adom a szót Duff úrnak. Elnök úr, van egy kompromisszum, amelyet Weber úr és én is eljuttattunk a képviselőkhöz tulajdonképpen a 37-es és 35-ös módosítót kombináltuk egybe, dolgoztuk egybe. Jó, mondja az elnök úr. Akkor mindenki megkapta a szöveget, és el is olvasta, ugye? Tehát akkor a kompromisszumot is mindenki megkapta, nagyszerű. Akkor szavazhatunk róla. Hát hogy is nevezzük ezt a kompromisszumos módosítót? Nevezzük C-nek, nem jó, mert C már van. Na mindegy, tehát akkor a 35-ös és 37-es módosítók összeavastásából születő kompromisszumról szavazzunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezután következik No, abbiamo a votato questo. Compromesso sì. Compromesso sì. Qui, qui. Ah, ah, ecco, sì, sì, sì. Siamo al compromesso C. Chi è fa- Tehát a C kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezután melyik is következik? A 41-es. Köszönöm. hogy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 elfogadtuk. Nyolc ellenszavazat tartózkodás, az nincs, akkor rátérhetünk a hetes módosítóra. Ki van mellette? A hetesről szavazunk tehát ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 8-as visszavonták, ezért a 9-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, egy ellenszavazat, tartózkodás nincs, elfogadtuk, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette, ellene, egy ellenszavazat, tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13-ast visszavonták, 45-ös következik mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 14-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös nem, a 15-ös okafogyottá válik, mert a 46-ost elfogadtuk, ezért a 16-os következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, a 18-as és a 49-es azonos, tehát egyben szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49-es első része mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es, igen, szavazunk a 19-esről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elutasítottuk, bocsánatot kérek, mondja az elnök úr. Jaj, nem, elnézést kérek, elfogadtuk a 19-est, javítja magát ismét. A 49-es második része következik. Tehát a 49-es módosító második része ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. A 20-as következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az 50-es következik. Ó, nem is emlékszem, ez fogyottá válik, ugye, mert elfogadtuk a 20-as, tehát akkor nem kell. Következik az 51-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, és akkor az így módosított szöveg végszavazása következik. Ki van mellette? 22. Chi è contrario? Ellene. Elfogadtuk. És most akkor rátérünk. Jó, egy szavazatunk volt, mondja az elnök úr, de elfogadtuk ezt a szöveget, és tovább haladunk a szavazással. És Abbiamo il punto 15. A 15-ös pont az eljárási szabályzat 196-os cikkének módosítása, a plenáris ülésre vonatkozó szabályok alkalmazása a bizottságokban. Tehát ezzel kapcsolatban volt egy olyan kérés, hogy a szavazást halasszuk el, és ez azt jelenti, hogy akkor ezt egyelőre elhalasztjuk. Következik a Polgárok Európai Éve, amiről viszont szavazni kell, mármint erről a véleménytervezetről. Az előadó Hefner kolléga. Február 28-a volt a vita, március 6-a volt a módosítások előterjesztésének határideje, és van több módosító is, ami ehhez kapcsolódik, és akkor meg is kezdjük a szavazást. Na, szóval. Is. Perfetto. Allora, pongo in votazione. Szavazásra bocsájtom tehát a 23-as módosítót mellette. Contrari. Ellene. elutasítva egy tartózkodással. Nézzük meg most a kettes cikk, a 17-es módosító első részét mellette ellene tartózkodók elfogadva. A második részről szavazunk ugyanezen módosítóból. Ki támogatja, kérem emelje fel a kezét. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Ezzel okafogyottá vált a 42-es módosító 41-es Ilkev, aki támogatja, emelje fel a kezét, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 43-as módosító, úgy szintén Ilkev tollából, kérem, aki támogatja, emelje fel a kezét, Itt van egy szóbeli módosító, amely szerepel a szavazólistán. Az e mellett a szavazókat már láttuk, ellene ki van tartózkodók, elfogadva. 44-es Fox, kérem, aki támogatja, emelje fel a kezét, ellene. Kérem, tehát aki támogatja, emelje fel a kezét, még egyszer. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadva. Most nézzük a 45-öst, úgy szintén Fox tollából, aki támogatja, emelje fel a kezét. ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. 46 as módosító, aki támogatja, emelje fel a kezét, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 47-es, DAF mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as a jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodók elfogadva. A. E, kompromisszumos módosító következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Átlépünk most az 50-es módosítóra, a többi okafogyott tevet, 50-es Fox mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 51-es Duron mellette. Ellene elfogadva. 18-as a jelentéstevő részéről, mellette. Ki è contrario? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elutasítva. 19-es módosító jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodók elfogadva. Az 52-es következik egy szóbeli módosítóval. Ki támogatja ezt? Kérem, emelje fel a kezét. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? elfogadva. 20-as módosító, aki mellette van, kérem emelje fel a kezét. Ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. A 24-est, 25 est visszavonták, tehát átlépünk az egyes módosítóra. Aki támogatja, emelje fel a kezét, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Aztán itt van a B kompromisszumos módosító mellette ellene két ellenszavazat, tartózkodók elfogadva okafogyottá válik, mivel lefedi a kompromisszum a 3-as és a 26-os módosítókat, átléphetünk tehát a C kompromisszumos módosítóra mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ezen módosító elfogadása lehetővé teszi, hogy ne szavazzunk a 4-esről és a 27-esről, ezek le vannak ugyanis fedve, ezáltal átlépünk a D kompromisszumosra, aki támogatja, emelje fel a kezét, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Okafogyottá válik az 5-ös, a 29-es, a 30-as, ezek le vannak fedve, 28-as DAF mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31-es gurmai asszony részéről mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodók elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 33-as éhev, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 34-es módosító gurmai asszony részéről mellette. Ellene. Elfogadva. 8-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es, egy pillanat, a 38-ast elfogadtuk. Tehát 12-es mellette ellene elutasítva. Harminc hetes jeten neki mellette Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elutasítva. 38-as módosító mellette ellene elfogadva. 14-es módosító, ez okafogyott vált, 39-es mellette a 13-asról nem szavaztunk. Én meg nem. 13. 13-as. Indietro. Akkor visszatérek. A 13-asról szavaznunk kell. Elnézésüket kérem, kicsit megkeveredtem. 13-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Most a 14-esre léphetnénk, de az okafogyott tevet 39-es ülke mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 40-es módosító mellette ellene elutasítva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Elfogadva javítja magát az elnök. 21-es módosító mellette ellene 11-11 arányban tartózkodik? Egy tartózkodás elutasítva tehát. es módosító jelentéstevő részéről mellette ellene 13 ellenszavazat, tehát elutasítottuk, nézzük a szavazást a véleményről. Aki támogatja, emelje fel a kezét. Ki ellenzi? Tartózkodók? Elfogadva, gratulálok a jelentéstevőnek, Hefner úrnak. Signora Gurmai, chiedo la parola per una dichiarazione. Onorevole Gurmai, ha chiesto... Gurmai asszony szót kért. Tessék. Csak szeretném a figyelmüket kérni ismét. Az első szavazással kapcsolatban, ami ebben az ügyre vonatkozik, itt a címről van szó. Ebben a szakbizottságban volt egy vita és csak szerettem volna emlékeztetni önöket, kollégák, hogy figyeljenek, mert volt egy olyan állásfoglalásunk, amelyben azt döntöttük, hogy az európai állampolgárságról fogunk beszélni, ami az állampolgárságról, ami az állampolgárnál szélesebb fogalom, ezért nyújtottam be a 23-as módosítót. Szeretném világosra tenni még egyszer, hogy biztos, hogy mellette szavaztak? Volt egy állásfoglalásunk, Tudjuk, hogy mennyire nehéz a helyzetünk itt Európában, ezért fogadtuk el az állásfoglalást, hogy az állampolgársággal szeretnénk foglalkozni 2013-ban, nem az állampolgárokkal, amely sokkal szűkebb fogalom. Ezért nyújtottam be a módosítót, hogy legyünk komolyak, hogy ha egyszer elfogadtunk egy állásfoglalást, akkor ragaszkodjunk annak az eredményéhez. Csak ezt szerettem volna tisztázni, hogy tudják, hogy miről van szó hogy vegyük már komolyan magunkat, akkor, amikor már valamiről döntöttünk ezért egyeztettem a jelentéstevővel is, és nagyon örültem neki, hogy ő is támogatja ezt. Ez csak egy megjegyzés volt. Persze nagyon szívesen szavaznék még egyszer, de hát ez így alakult. Most már a szavazás lezajlott. Köszönöm, Gurmai asszony. Ez egy utolsó dolog, amiről még szavaznunk kell. Ez a 117-es cikk értelmezése és ez az írásbeli választ igénylő kérdések kezelésére vonatkozik a bizottságokban. Erről a témáról már beszéltünk. Akár ne is szavazzunk erről, ez egy értelmezés, de ha megengedik, én felolvasom, amit írtak. A kérdés a következő, nagyon egyszerű. Abban az esetben, hogyha a kérdésekre nem érkezik válasz hat héten belül, akkor van jogunk arra, hogy kérjük, hogy ez az illetékes szakbizottság első ülésének napirendjére kerüljön. Az AFET szakbizottság megjegyezte, hogy mivel a bizottság nagyon sokszor nem válaszol, nagyon sűrű a napirend, ezért azt kérték, hogy pontosítsuk, hogy ez a jog, a kérdést feltevő ez a joga, hogy ez a téma felkerüljön a szakbizottság napirendjére, ez egy merev szabálya, és az első ülésen kellett tárgyalni ezt a témát a szakbizottság ülésén. Azt hiszem, hogy már az eljárási szabályzat tartalmazza a választ. Ha megengedik, felolvasom ennek a szövegét, és így mindenki értelmezheti, hogy mi is a helyzet ezzel. A következő lenne az új szöveg. Egy parlamenti bizottság elnöke, franciául olvasom el, fel, így nem fogok tévedni. Et er, e tentabilité par l'article 104... Az 5 2000, 1913-as une bonne organisation des travaux de décider lehetővé teszi a munka jó szervezését, úgy dönt, hogy napirendre helyezi azon ülésen, amelyet összehív. Ezen előjogok a 117-es cikk 3-as bekezdésében szerepelnek azon formában, hogy egy írásbeli kérdést kell beilleszteni a az illetékes szakbizottság következő ülésére. Minden esetre az elnök rend, rendelkezik egy mérlegelési hatáskörrel azt illetően, hogy a politikai prioritásoknak megfelelően javasolja az ülés napirendjét, illetve az eljárás módozatait. Lehet egy eljárás vita nélkül esetleg, illetve el lehet fogadni egy döntést, hogy hogyan kell tovább folytatni ezt az ügyet, vagy bizonyos esetben egy további ülés napirendjére kell ezt a témát illeszteni. Nos, tehát ez a szöveg tehát vagy az első ülésre illesztik be a napirendre, és az elnök azt is javasolhatja a szakbizottságnak, hogy halassza el ezt a témát, hogyha nem sikerül beilleszteni az adott ülés napirendjére. Ez egy egyszerű megoldásnak tűnik számomra. Gualtieri úr kért szót. Igen, köszönöm elnök úr. Természetesen nem élethalál kérdéséről van szó, de személyesen úgy vélem, hogy az ellentmondás a 117-es és a 193-as cikk között nehezen megoldható egy értelmezéssel abban az értelemben, hogy a 117-es cikk jelenleg jogot biztosít, egy pontos jogot biztosít a parlament képviselőinek a tekintetben, hogy egy kérdést felvegyenek a szakbizottság következő ülésének napirendjére. Azt hiszem tehát, hogy egy kivétel a szakbizottság elnök az hatásköre, hogy kialakítsa a napirendet, mivel itt van egy pontos jogszabály. Jó magam úgy vélem, hogy ezen probléma megoldására helyesebb lenne az eljárási szabályzat módosításának útja, de a kettes opciót illetően, amelyet ön javasol, úgy tűnik számomra, hogy egyszerűbb lenne arra korlátozódni, hogy a jelenlegi 117-es cikk megfogalmazásából kivennénk a következő ülés szavakat. Így módon megmaradna az a jog, hogy a napirendre helyezzék ezt az adott témát, és aztán a szakbizottsági elnök egyetértésével fennállna a lehetőség, hogy meghatározok, hogy mikor is történjék ez. Elismerem, hogy a kérdés nem alapvető fontosságú számomra helyesebbnek tűnik, az az eljárás, hogy oldjuk meg az ellentmondást az eljárási szabályzat módosításával, ahelyett, hogy értelmezéssel tennénk ezt. De várom a kollégák véleményét, és ezt fogom követni, és nyilván az elnök úr véleményét is. Mielőtt Tarkovsky úrnak adnám meg a szót, nyilvánvaló az, hogy nem élet-halál kérdéséről van szó, elhalaszthatjuk a vitát, vagy a szavazást, ha akarják. Nos, itt elfogadják a jellegi megfogalmazást a 117-es cikket illetően, tehát hogy az első ülésen kerüljön napirendre ez a téma. Az elnök nek a hatásköre természetesen, hogy a vitek sorrendjét meghatározza, és hogyha egy adott napirendbe ez nem fér be, akkor a szakbizottsági elnök dönthet arról, hogy elhalasztja ezen tématárgyalását Tarkovsky úr. Je suis, je suis tout à fait d'accord. Teljes mértékben egyetértek az elnök úrral, mert úgy gondolom, hogy ez a megfogalmazás, amelyet ön javasolt, pont erre van szükségünk. Mindent világosan kifejt, nincs konfliktus a két cikk között, hogyha ezt a magyarázatot mellékeljük. És van benne egy kis rugalmasság is, amihez szükséges. Például, hogy az, a szakbizottság elnöke döntett arról, hogy legyen vita vagy ne. Tehát ezzel a magyarázattal teljes mértékben világos lett a helyzet. Yes, I, I, I... Dafur. Úgy gondolom, hogy Gualtieri úr helyesen mondja. az, hogy a következő bizottsági ülésre tesszük át az ügyet, az segít. az írott kérdések mennyiségének az óriási megnövekedése, különösen Keti Eston felé, illetve a külügyi szolgálat felé, ez azt kívánja meg tőlünk, mint szakbizottságtól, hogy alaposabban vizsgáljuk meg a jellegét és a kritériumait a szóbeli választ igénylő kérdéseknek. Én azt tenném ez ügyben, hogy egy jelentősebb javaslattal állnék elő. Ezen eljárás reformjára vonatkozólag, mint amennyire most kiterjed ez a javaslat. Hefner. Hefner kolléga. Äh, Tekintettel a vita eddigi lefolyására most inkább egy metodológiai, mint tartalmi javaslattal élnék. Úgy tűnik számomra, hogy a kérdés még mindig ellentmondásos, és ezért azt javasolnám, hogy ne ma döntsünk egy szóbeli és írásban csak francia nyelven rendelkezésre álló szövegről, hanem a következő ülésre halasszuk ezt a döntést. Hálás lennék, hogyha így kezelnénk ezt a kérdést, hogy nem csupán francia szövegünk lenne, és így el tudnánk gondolkodni ennek a szövegnek a tartalmáról, hiszen láthatóan ellentmondásosak a vélemények. Jó, mint mindig, Hepner úr. Nagyon kiegyensúlyozott, jó mediátor. Igen, hogy most akkor a szabályzat módosítására egy jelentést elkészíteni, hát ehhez többség kell, és a plenárison is komoly többség kell, vagy pedig egy egyszerű nyilatkozatot benyújtani, az is egyszerű. Hát én úgy gondolom, hogy mindenki el kell, hogy gondolkodjon. Én bízom abban, hogy nem lesz szükség arra, hogy módosítsuk az eljárási szabályzatot, de hát akkor ezt egy, egyik későbbi következő ülésünkre tegyük át még ezt a kérdést. Most visszatérünk a napi rendünk 20-as pontjára. Ah, ah, dobbiamo... Ah, sì, ecco. Ja, igen, bocsánat. A szavazásból ugye kihagytuk az eljárási szabályzat 196-os cikkének módosításáról szóló tervezett elfogadását, de ezt a tervezetet most vizsgáljuk meg, és ezért úrat kérném, hogy foglalja össze a kérdést. Chairman, the uh, question of the... Uh, Elnök úr, a szavazás átláthatóságának a kérdése. a jogaskotási eljárás bizottsági szakaszában egyre fontosabb. Először is azért, mert a jogszabálytervezetek mennyisége, amelyekről dönteni kell, mégpedig első olvasatban a szakbizottságban megnövekedett, másodszorban pedig azért, mert általánosságban is kiterjedt az Európai Parlament jogalkotási hatásköre. És bár most mérlegelnünk kell azt, hogy érdemes-e név szerinti szavazást kérni a szakbizottsági szakaszban, tehát most ez mérlegelésen múlik, a gyakorlat Ban azonban azt tapasztaljuk, hogy nagyon ritkán alkalmazzuk ezt a módszert. A szakbizottsági szavazások, nyílt szavazások, de név szerinti szavazás a tekintetben, hogy a képviselők igennel vagy nemmel szavaznak, ez egy egy bizonyos jogszabálytervezetről. Ez egy rendkívül nehéz kérdés a sajtó, a közvélemény és más érdekelt felek számára. Nehéz tehát nyomon követniük. Az én frakciómnak az a meggyőződése, hogy csak úgy tudjuk ezt a problémát megoldani, hogyha ragaszkodunk hozzá, hogy automatikusan jegyezzük fel a név szerinti szavazás eredményét. És ez szerepeljen a jegyzőkönyvben is, ugyanabban a formában, mint ahogyan azt a plenárison csináljuk. Egy ilyen reform szerintem megerősíteni az európai parlamenti képviselők elszámoltathatóságát a frakciójuk felé, illetve azon emberek felé, akik megválasztották őket. Szerintem ez segítene nekünk abban, hogy rávilágítsunk arra, hogy hogyan működik a parlament. Illetve meghatározhatnánk az átláthatóság optimális szintjét a jogalkotási szintereken. Anélkül tennénk ezt, hogy a jogalkotási folyamat hatékonyságát csorbítanánk. A kötelező név szerinti szavazás elvét az Egyesült Államok kongresszusától kölcsönöztem. Ez a testület a leghasonlóbb mi hozzánk hiszen ott is egy szövetségi és itt is szövetségi parlamenti kamaráról van szó. Hálás vagyok a többi frakció támogatásáért. Ez több olyan lépés közé tartozik, amelyekkel megpróbáljuk modernizálni és megerősíteni a parlament politikai legitimitását. Köszönöm. Köszönöm szépen, de a forgaltyéri kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy a szocialisták azért másként eh, kezelték Dafur javaslatát, egy picit összezavarodtunk, mert szerintünk a bizottság és a plenáris eh, ülés közötti különbséget azért eh, meg kell tartani, tehát megpróbáljuk a plenáris központi szerepét, szuverenitását megőrizni. Ez egy szükséglet, és ezt abból kiindulva tesszük, hogy ugye a plenáris ülés, a szakbizottsági ülés két különböző egység, két különböző szerv, mondjuk így, és a munkáját mindenki a maga módján, mindkettő maga módján kell, hogy elvégezze, tehát én szerintem a kötelező név szerinti szavazásra nincsen szükség, és hát nem is megfelelő ebben az esetben, mert azért sem, mert bizonyos esetekben a népszerinti szavazás az mondjuk lehet, hogy az átláthatóság eleme, de nyomásgyakorlás lehetőségét is biztosítja a képviselőkre. Tehát szervezett csoportok nyomást tudnak gyakorolni a képviselőkre, ki lehet használni a népszerinti szavazást erre. Én szerintem a szakbizottsági vagy plenáris ülések szerepe más, és ezt meg kellene őrizni, ezt a különbségtételt. Köszönöm, Tárkovszki úr következik. Köszönöm, elnök úr, én egyetértek a szocialista frakcióból szóló kollégám, kollégám Aguatieri úrral. Tehát egy kicsit azért el kell ezen gondolkozni. Egyetértek, hogy különbség van a között, hogy mondjuk a szakbizottságban vitatunk meg valamit, és aztán a plenárison. És ez a parlamentben mindig így volt, a teljes átláthatóság ugye a plenáris ülésen megvan, az, hogy a végszavazásoknál mindig legyen név szerinti, azzal egyetértek, de ami a szakbizottsági ülések dinamikáját illeti, hát nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó megoldás lenne itt. Különösképpen akkor, amikor ugye a frakciófegyelemről beszélünk, és így tovább. Tehát azért erről többet kellene még gondolkodnunk. Gondoljuk ezt tehát alaposan, és utána jussunk végkövetkeztetésre. Köszönöm. Víland úr. Köszönöm szépen, elnök úr csak annyit szeretnék mondani, hogy Gátyéri Trakovszki urakhoz kapcsolódom. Skeptikus vagyok. Nem tudom, hogy ezt be kellene elvezetnünk. Azt tett a vélemény, hogy ha ezt bevezetjük, de természetesen csak ha bevezetjük, akkor nem kellene a jogalkotási jelentésre, jelentésekre korlátozni, hanem minden más eljárásra, a frakciókban a tagok 5%-a ugyanilyen lehetőségekkel kell, hogy bírjanak a saját kezdeményezésű jelentések tekintetében, és nem kellene ezt olyan kevés cikre korlátozni, mint Darfur, tehát hogyha bevezetjük a név szerinti szavazást kötelező érvényel a jogalkotási jelentéseknél, akkor az a véleményem, hogy legyen meg az a lehetőség, hogy egy frakció vagy az 5% ebben a szakbizottságban két kollégát jelentene, szintén kérhetnének név szerinti szavazást. Hefner. Hefner úr. Először is elmondanám, hogy ebben a kérdésben még nem döntöttem véglegesen. Azt hiszem, jó lenne átgondolni ezt. Látok összefüggést Enrico Guerrero szalom jelentésével, tehát azzal a kérdéssel, hogy a jövőben az első olvasatú megállapodásokat hogyan kezeljük, hogyan, milyen kritériumokkal, milyen alapon, milyen szavazási többséggel, milyen eljárási szabályzattal kezdeményezhetünk plenáris vitát, vagy engedélyezhetünk ilyet, és hol nem, hiszen most válaszút előtt állunk, egyre inkább visszavonulhatunk a szakbizottságokba, jelenleg ez a helyzet. Szerintem sok szól amellett, hogy elmondjuk, hogy ami a szakbizottságbeli szavazásokat illeti, eh, a lehető legnagyobb átláthatóság kell, hogy uralkodjon. Szerintem van értelme annak, hogy a parlament eljárási szabályzatában ismerjen különbséget a név szerinti szavazás és egyéb szavazások között. Azt hiszem, nem minden eszmecsere, amely szavazásról zárul, helyettesíti a záró szavazást, éppen ezért észszerű az, hogy legyen név szerinti szavazás és a kollégák eszmét cserélhessenek, tehát ne legyen mindenki nyilvánosan hozzá kötve egy adott szavazási magatartáshoz. Azt hiszem, hogy a nyomon követhetőség mindenképpen fontos, és én látom a kapcsolatot ezen két kérdés között. Szeretném még kicsit tovább gondolni és megvizsgálni ezt a kérdést. Köszönöm, Daf úr, ha még zárszóként hozzá kíván szólni. I said... Nos, hát azt gondolom, hogy a javaslat fontossága megérdemli, hogy tovább gondolkozzunk még rajta. Nem próbálom alábecsülni és egyáltalán nem mondom, hogy ez egy jelentéktelen változtatás volna. Szerintem ez megváltoztathatja a folyamat jellegét a szakbizottságban, akkor, amikor jogszabályalkotásra kerül sor. Weber úrhoz hasonlóan, aki a korábbiakban beszélt, én is úgy gondolom, hogy a parlamentnek a jogalkotási munkájának a minőségére és szintjére, színvonalára kell összpontosítania. És abban is egyetértek, hogy a plenárison a jogszabályalkotás utolsó fázisaiban a plenáris kell, hogy legyen az a hely, ahol a képviselőket arra kérjük, hogy szavazási magatartásukkal számoljanak el. de hát éppen azért, mert most sokkal jelentősebbé vált az első olvasatban elfogadott jogszabályok aránya, ezért a bizottsági szakasz hasonló, vagy legalábbis összehasonlítható fontosságúvá vált. És ezért nagyobb nyomás van a képviselőkön, hogy átlátható legyen a munkájuk. nem gondolom, hogy a jogszabályalkotók felelősségét csökkenthetnénk akkor, amikor megpróbáljuk megerősíteni megtámogatni a parlament politikai legitimitását. A jogszabályalkotási folyamat fokozatos szakaszokra oszlik. Ismétlődő szakaszokra. Ezért teljesen elfogadható az, hogyha a képviselők meggondolják magukat. Ahogy egy jogszabály tervezet folyamatos változásokon megy át a jogszabályalkotási folyamatban. Nem kell szégyenkezni amiatt, hogyha valakinek az álláspontja fejlődik egy jogszabály tervezettel kapcsolatban. De úgy gondolom, hogy kritikus fontosságú az, hogy a jogszabályalkotási eljárást fejlesszük, nyitottabbá tegyük, és világosabb legyen a közvélemény és a média számára is, hogy könnyebben nyomon tudják követni a munkánkat, mint most. A frakció fegyelem természetesen növekedne, valószínűleg, e változás következtében. De hogy valaki, sőt úgy gondolom, hogy többünk is egyetért abban, hogy a pártnak vagy a frakciónak a fontossága is kell, hogy növekedjen. Úgy vélem, hogy ez a, javasla, ez a reform, amit javaslok, ebbe az irányba mutat. Villán úr megjegyzésével kapcsolatban, hogy terjesszük ki, szélesítsük az átláthatóságot. minden szavazásra terjesszük ki. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban ezzel még nem tudok egyetérteni. Most arra összpontosítok, hogy hogyan lehetne azt célozni, hogy a jogszabályalkotás minőségét javítsuk. illetve a nem jogalkotási jellegű jelentésekkel kapcsolatos további reformokról is többet kellene gondolkoznunk, mint azt jelenleg tesszük. E jelenlegi gyakorlat részeként. Nagy örömmel beszélgetnék még a kollégákkal erről többet is. és relatíve gyorsan egy következő véleménycserére szívesen kerítenék sort. Köszönöm szépen, tehát akkor a következő egyik kövésű, következő ülésünkre fogjuk ezt a pontot elhalasztani, és közben akkor mondom, a cseh választ kaptunk. Hétfőn nem tud elutazni hozzánk egy delegáció, túlságosan közel van számukra ez a nap, ahhoz, hogy megszervezzék, tehát vagy másik időpontot javaslunk, vagy pedig Strasbourgban április 17-én hétfőn egy rendkívüli és keretében találkozunk velük, vagy április 25-én, hát akár mind a két dátumot is lehetne javasolni. Gatyéri úr. Csak annyit akartam mondani, elnök úr, hogy kedden, tehát a következő héten, kedden, pont itt lesz, ezt most véletlenül tudtam meg, itt lesz egy delegáció az Alkotmányügyi Bizottság küldöttsége lesz itt, a Cseh Parlament Alkotmányügyi Bizottságának a küldöttsége lesz itt a parlamentben, tehát szerencsések voltunk, talán tudunk velük találkozni. Tehát akkor nem hétfőn, hanem mondjuk kedden. Ezt most hallottam, talán fel tudnánk venni a kapcsolatot mondjuk itt cseh kollégánkkal is, mert ők azt mondták, hogy hát igen, pont ott leszünk Brüsszelben, mondták a, a cseh parlament alkotmányügyi bizottságának a tagjai, ennek a delegációnak a tagjai mikrofonon kívüli megjegyzések. Bocsánat, az információ, amit kaptam, javítja magát Galtieri úr, nem megfelelő, tehát akkor visszavonom ezt a javaslatot. Jó, mindegy, mondja az elnök úr, úgyis nehéz lett volna megszervezni a parlamentben ezt a termet, az időpontot, stb. stb. És most véletlen kikapcsolta a mikrofonját az elnök úr, tehát nem hallottuk, amit mondott. Minden esetre akkor a cseh Parlament képviselőinek a meghallgatását elhalasztjuk 17-ére, hogyha lehetséges, ha meg nem, akkor április 25-ére. Jó, tehát akkor erről meghoztuk a döntést, és következik a 18-as pont. Ezt egyébként már megvitattuk már február 28-án, tehát az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosítása az Európai Polgári Kezdeményezés létrehozása kapcsán. Március 20-a volt a határidő, és akkor 20, április 27-én szavazhatunk erről, és egy utolsó eszmecsere a szakbizottság ülésén volt biztosítva, meg is adom Gurmai alelnök asszonynak a szót hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon jó vitát folytattunk le a legutóbbi alkalommal, ezért nagyon hálás vagyok, és mindannyian tudják, hogy az európai polgári kezdeményezésnek a, egy új eszköz, a részvételi demokrácia egyik új eszköze, és ennek a végrehajtása életbevágóan fontos, minden lehetséges szinten, itt az Alkotmányügyi Bizottságban is, illetve a petíciós bizottságban dolgozó kollégákkal fontos együttműködni. A szakértőink is foglalkozott ezzel, a munkacsoport is foglalkozott ezzel, a munkacsoport március 3-án ült össze, és megvitatták a végrehajtás jelenlegi álláspontját, tehát hogy a bizottság és a tagállamok hol tartanak a végrehajtásban. Amikor az online aláírás gyűjtésben összegyűjtött aláírások hitelesítéséről tárgyaltak. Itt egy-két tagállam jelezte, hogy lehet, hogy nehézségekbe ütköznek ennek a megvalósításában. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakoroljunk nyomást a tagállamokra, hogy minden tagállam vegye komolyan az ilyen irányú felelősségvállalását, és mi hamarabb teljesítse a vállalását. A folyamatnak ingyenesnek kell lenni a szervezők számára, a költségeket pedig a megfelelő állami szerveknek kell viselni, ez is ugye megfogalmazódott. További véleménycserére van szükség az a kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt megoldani a parlamenti eljárási szabályzatban, Február 27-én, ugye, ahogy elnök úr is mondta, ez felmerült az ülésünkön, és hadd emeljem ki röviden a lényegi pontokat. Nagyon helyesen elmondták a legutóbbi szakbizottsági ülés, ugye Rafa Trackowski volt az illető, hogy az illetékes bizottságnak kell megszervezni a meghallgatást, már amelyik a témában illetékes, és így lehet valamennyi kezdeményezést megfelelően kezelni, és egységes szabályok értelmében és természetesen a parlament polgári kezdeményezését felelős alelnöke. Ezért a felelős Papasztamkosz úrral, a néppárti képviselővel már beszéltem, Schulz úr, őt nevezte ki, ugye? Nagyon fontos ez a kinevezés és ez a feladatkör. A második dolog a javaslat részletes megvitatása, tehát ennek a jogszabálynak a részletes megvitatása, amely erről a témáról szól a szakbizottságban, lebonyolódott. Időt kellene, hogy nyerjünk, és Nyilvánvaló a szakbizottsági elnökök értekezletének az elnöke már gyakorlott abban, hogy az egyes szakbizottságok közötti vitákat feloldja, és így tovább. Abban állapodtunk meg, hogy az érintett szakbizottság szervezi mindig a meghallgatást, de a petíciós bizottságnak a lehetőségét még meghagyjuk arra, hogy tájékozódjanak, részt vegyenek a szervezésben, és így tovább, hiszen nekik is nagy tapasztalatuk van az ilyen meghallgatások nagyon fontosak, és az ilyenfajta meghallgatásokban, ahogy mondtuk, a petíciós bizottságnak nagy a tapasztalata a korábbi petíciókkal való foglalkozás alapján. Volt egy kezdeményezés, amely elbukott, ugye nem sikerült mondjuk egy millió aláírást összegyűjteni, és ezt nem lehet ezért a 9-es cikk értelmében benyújtani egy szakbizottsághoz, akkor még mindig a petíciós szakbizottságnak a napi rendjére kerülhet. És ez biztosítja azt, hogy a civil társadalommal, a civil társadalmat képviselő, képviselő szervezetekkel a petíciós bizottság azért még párbeszédet folytathasson. A elnök úr a februári eszmecsere során nagyon helyesen rámutatott arra, hogy különbséget kell tenni, tehát a polgári kezdeményezés, illetve a petíció között. Ugye a petíció esetében nincsen meghatározott aláírás szám, amelyet össze kell gyűjteni. A petíciós bizottság, speciális bizottság mindig egy adott ügyel foglalkozik, amelynek kapcsán benyújtották a petíciót, de a polgári kezdeményezés másról szól, polgárok adott száma vet fel egy kérdést. A demokratikus ö, alapelvekhez tartozik az is, amit a 20-as cikkből idézek, hogy ö, diszkriminációmentesen kell kezelni a polgárok benyújtott ö, panasz, ö, panaszait. A bizottság megtartja a kezdeményezési jogát a jogalkotásban, de részt kell, hogy vegyen ezeken a meghallgatásokon, amelyeket szervezünk. Egy általános intézményközi megállapodást kell ebből, ebben a témában eléggé mm, hamarosan letárgyalni. Andrew Duff is elmondta a legutóbbi ülésen, hogy az Európai Parlament függetlenségét meg kell, hogy őrizze a jogalkotási folyamatban és ez azt is jelenti, vagy ez a polgári kezdeményezésre is vonatkozik. Az Európai Parlamentet tehát előre tájékoztatni kell, hogy van-e jó polgári kezdeményezés, olyan polgári kezdeményezés, ahol nagy az esély arra, hogy összegyűl az aláírás, összegyűlik az aláírások szükséges száma hogy, hogy ezeket rögzítik -e a rendszerben. Most tehát akkor mindenkit felkérek arra, hogy mondja le véleményét erről a fontos témáról. Én mondtam, hogy nagyon szerencsés, szerencsés voltam. Ele Lamassur a segítségét megkaptam, illetve Geraldét, több konzultáción részt vettünk, mi közösen vagyunk egyébként felelősek ezért a témáért, remélem, hogy az anyaggal elégedettek, nyitott vagyok a módosítók irányában. Köszönöm szépen a figyelmüket! Jetemeki asszony. I want to thank Chita for the good... Szeretnék Zitának köszönetet mondani a nagyon kiváló munkáért. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, és szeretném én is az online aláírás gyűjtés témáját hangsúlyozni. Ez nagyon fontos lehetőség, de ugyanakkor nem ez az egyetlen módja az aláírások gyűjtésének a régi módi módszert is sem szabad, hogy elfelejtsük. A legtöbb országban még mindig nem lehetséges az ország minden részén aláírás gyűjteni online módon. Az ingyenesség is rendkívül fontos, hiszen nem csak nagy szervezeteknek akarunk lehetőséget nyújtani, hanem az állampolgároknak, az összefogó állampolgároknak. A közmeghallgatás témája is nagyon fontos, az is, hogy magas szintű képviselet jelenjen meg a bizottság részéről, hiszen hogyha egy millió ember felsorakozik egy ügy mögé, akkor az Európai Bizottság és a biztos meg kell, hogy értse, hogy oda kell figyelniük ezekre az emberekre. Ha üzletemberekről lenne szó, akkor az egész bizottság felsorakozna, de mivel itt általa, átlag emberekről van szó, ezért el kell várnunk, hangsúlyoznunk kell, hogy elvárjuk a bizottságtól, hogy ők is megfelelően képviseltessék magukat. Két hétre van szükség, hogy működőképesen most bevezessük ezt az eszközt. Sokan kérdezik azt, hogy ez most jó lesz az Európai Uniónak, vagy nem. Szeretném, hogyha siker lenne. Köszönöm. Honorable Ilkev. Ilkev képviselő. Köszönöm, elnök úr a legtöbbik bizonyára emlékszik, ez a szakbizottság és ez a ház csatát vívott a bizottsággal és a tanácssal a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, és mi voltunk a győztesek. Ezért a mi kötelességünk most az, hogy amikor az eljárási szabályzatunkat módosítjuk, ezt a jó eredményt és a pozitív eredményeket, amelyeket a rendületben, rendeletben lefektettünk, most valóra váljanak. Ezért most visszafogottaknak kell lennünk nem lep meg, hogyha az első meghallgatást még ez év vége előtt, de legalább a mi mandátumunk lejárt előtt meg is szerveznénk. Legyünk nyitottak, és ne felejtsük el azt, hogy éppen azért, mert a saját szabályainkat módosítjuk, nagyon világosnak és nagyon érthetőnek és átfogónak kell lennünk. Köszönetet mondok a jelentéstevő asszonynak, aki rengeteget dolgozott ezen az ügyön. Úgy gondolom, hogy még néhány további erőfeszítésre szükség lehet. Ennek a jelentéstervezetnek most az a célja, hogy megfogalmazzuk a közmeghallgatásra vonatkozó szabályokat. Nagyon alaposnak kell lennünk, és a probléma minden oldalát körül kell, hogy járjuk. Először is úgy gondolom, hogy túl sok hatáskört kap az bizottsági elnökök értekezletének az elnöke. Ha a 123-as szabályt, illetve a 70-es szabályt megnézzük, akkor ugyanezt látjuk. A kérdés az, hogy ez elfogadható-e. Most egy szuperképviselői pozíciót akarunk létrehozni? Szerintem nem ennek az egy embernek ennyi különféle hatáskört ne adjunk. Ez így se nem hatékony, se nem átlátható. Épp az ellenkezője. Ezért meggyőződésem, hogy nem. A szakbizottsági elnökök értekezletének az elnöke kellene, hogy egyedül döntsön arról, hogy melyik szakbizottság felelős egy közmeghallgatás lebonyolításáért. Másodszorban úgy gondolom, hogy legyen lehetőség arra, hogy egy közmeghallgatásban kettő vagy több szakbizottság is részt vesz aztán a 188-as szabály kettes bekezdése, amely az érdekkonfliktussal foglalkozik, ezt is végig kell, hogy gondoljuk, különben ne, nem biztos, hogy konzisztensek lesznek egymással a szabályok, az, amelyeket a, az eljárási szabályzatunk értelmében kialakítunk. A parlamentnek tehát szeretnénk, hogyha bemutatnák a kezdeményezésüket a polgárok. De erről nagyon sokat, nagyon sok szabályt nem kapunk. A képviselő csoport, akik részt vesznek a közmeghallgatáson, ennek az összetételéről több szabályt szeretnék látni. Legyenek, legyenek ott például a kapcsolattartó személyek, a szervezők részéről azt is meghatározhatjuk, hogy a szervezők részéről kiket szeretnénk látni a közmeghallgatáson. A jelentéstevőnek az a hátsó gondolata, az a gondolata, hogy a parlament képvisel, vállalja a helységek és a tolmácsolás költségeit. Rendkívüli időket érünk, nem csak a pénzügyi válság tekintetében, hanem intézményi szempontból is. Ez most az a pillanat, amikor egyhangúan kell megerősítenünk a parlament hatásköreit. Ezért szeretném, hogyha nagyon is végig gondolnánk a közmeghallgatások kérdését. Minden közmeghallgatás megtartása előtt kell, hogy legyen, hozzunk létre egy kérdőívet. Milyen kérdőív kérdezhetik önök? Egy olyan kérdőívet, amelyben a témák, tématerületek és kérdések szerepelnek a kezdeményezés fő témáján belül. Ennek az lenne a célja, hogy produktívabb és hatékonyabb legyen a közmeghallgatás. A Peti-beli kollégáink, amikor úgy gondolják, hogy megfelelő és szükséges, saját kezdeményezésükre véleményt fogalmazhassanak meg e kérdőivel kapcsolatban az illetékes szakbizottság felé. Így nagyon szakmaivá tennénk ezt az eljárást. Mindezekkel kapcsolatban hangsúlyozom, hogy a kezdeményezésben felvetett problémát nem szabad alábecsülni. Ezért javaslom azt, hogy ez a ház csak a saját kompetenciáin belül járjon el, és legyen lehetősége arra, hogy egy egyedi kezdeményezést is akár felvállaljon, és folytassa annak a megvizsgálását, az, illetve nyomon kövesse, hogy az Európai Bizottság hogyan boldogul vele. Véleményem szerint egy polgári kezdeményezés nem petíció, ezért akkor is, hogyha nem felel meg minden kritériumnak egy kezdeményezés, akkor is többet kell, hogy érjen, mint egy petíció. És ezt le kell fektetnünk a szabályokban is, hogy a parlamentnek nyíljon lehetőség arra, hogy saját kezdeményezésű jelentést és állásfoglalást fogalmazhasson meg a szerződés 25. cikke és egy másik cikke alapján. A megfelelő javaslatokat pedig egy új jogszabálytervezet vagy egy meglévő jogszabálytervezet módosítása indítványozása irányába fogadhassunk el. Ezt a hatáskört a szerződések megadják nekünk, szerintem éljünk vele. Köszönöm, Ilkev úr. Tarkovsky úr következik. First of all, thank you for, for your work. Köszönöm szépen, köszönöm először is a elvégzett munkát kiváló kompromisszum ez, ugye a szakbizottságok között, illetve a petíciós bizottság között, mert ők is szerettek volna részt venni az eljárásban. Én néhány apróbb javítást tennék a módosítóimban, hogy konkrétabbá tegyem a szöveget. Tehát például, hogyha azt szerepel itt, hogy a szakbizottságok elnökeinek értekezlete, illetve ennek az elnöke jelöli ki az érintett bizottságot, tehát hogy azt a szakbizottságot, amely az érintett kérdéssel foglalkozik. Én tényleg ilyen specifikus apróságokat fogok majd a módosítóimba betenni, a tervezett lényegét nem változtatja ez meg és legyünk nyitottak természetesen a petíciós bizottság felé, hogy ők is elégedettek legyenek, tehát nyilván a lehetőséget meg kell hagyni, nem csak arra, hogy az elnökséget és a koordinátort meghívjuk, hanem hogy az, a, esetleg a releváns petíciók előadói is lehess, meg lehessenek hívva. Tehát mondjuk ilyen irányba megnyithatnánk ezt, de egyébként szerintem kiváló munka, kiváló az az anyag, és minden benne van, tehát tisztázza, hogy a parlament hogyan is vesz részt ebben a folyamatban tehát a polgári kezdeményezések vizsgálatában. Tehát ez most így nagyon világos lesz, és figyelembe vesszük azt is, hogy az egyes szakbizottságoknak milyen hatásköre van, a szakbizottsági elnökök értekezletének és annak elnökének milyen hatása van, és még a petíciós bizottságnak is lehetősége van arra, hogy a tapasztalatait felkínálja, kihasználjuk a tapasztalatait ennek a szakbizottságnak, és így a lehető legjobb megoldással állunk elő. Kombináljuk tehát egy érintett szakbizottság tapasztalatát az adott témában, és bevonjuk a petíciós szakbizottságban dolgozó kollégákat is, úgyhogy szerintem nagyon jó az a kompromisszum. Köszönöm szépen. Köszönöm, Hefner kolléga mondja az elnök úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Hát nem sokára már ott tartunk, hiszen a jövő, hé- jövő hónap elejével elkezdődnek az első polgári kezdeményezések, és azt hiszem valamennyien boldogok lehetünk, sőt valamennyire büszkék is arra, hogy hozzájárultunk hogy a polgárok előtt megnyíljon ez az új lehetőség, hogy saját ügyeikkel, javaslataikkal közvetlenül beavatkozhassanak az európai vitába és jogalkotási folyamatba, és ezáltal a tartalmi kérdésekről egyre inkább európai szintű vita születhet. Erre sürgetően szüksége van Európának, hogy a polgárok Európája jöjjön létre, nem pedig az intézményeké. Ez tehát nagyon fontos, és mindent meg kell tennünk, amit tudunk, hogy ez a kezdeményezés sikeres legyen. Akkoriban a jelentéstevővel remekül együtt működtünk, szorosan és gyorsan, minden vitás kérdést tisztáztunk egymással decemberben, nem tavaly, hanem tavaly előtti évben már lezártuk a triológust, és itt a parlamentben túlnyomó többséggel, majdnem egyhangulag elfogadtuk a rendeletet. És annál szomorúbb vagyok, hogy ma még mindig vannak egyes tagállamok, akik késlekednek a rendelet végrehajtásával. Tehát nem készítik elő a startot az egyes kezdeményezések céljából. Megkérdeztük a kormányokat, hogy mit fognak tenni ettől a dátumtól kezdve, de egyesek azt mondták, hogy még nincsen szabályozás ebben a témakörben, és ez rendkívül dühítő. Örülök, hogy a bizottság, tehát nem csupán mi, hanem a bizottság is foglalkozik ezzel az ügyel, és meginti az illető tagállamokat. A tanácsnak is tudomására kell jutatni, hogy a Dán tanácselnökség ideje alatt egy kicsit a körmére jusson azon tagállamoknak, amelyek vonakodnak ezt a rendeletet végrehajtani. Tehát minden egyes országban a még fennálló kérdéseket ezzel kapcsolatban valóban tisztázni kell. Gurmai Zita már utalt erre, hogy van egy pár eset, amikor a tagállamok akadályokat vezetnek be, amelyek a jogalkotás által nem voltak előirányozva, a jogszabályok által nem voltak előirányozva, tehát például a költségek, a tanúsítás esetében mi kifejezetten nem irányoztunk elő ilyeneket. Ez egy térítésmentes eljárás a polgárok számára. A bizottság is világosan rámutatott erre, és ugyanez érvényes számomra azon kérdések tekintetében is, mint például az aláírásokkal kapcsolatos követelmények, amikor túlságosan magasak ezek a követelmények, például elektronikus aláírásokat kérnek olyan országokban, ahol a napi forgalomban ilyenek nem állnak rendelkezésre, ez egy plusz akadályt jelent. És az aláírási eljárás nélküli eh, tanúsítás nem lesz lehetséges, és ez sokakat talán eh, vissza fog tartani attól, hogy támogassanak egy adott kezdeményezést, amit egyébként megtennének. A parlamenten belül már nincs sok tisztázni való, de fontosnak tűnik számomra, hogy hamarosan tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Köszönöm Gurmai Zitának a jelentését, a jelentés tervezetét. És most néhány részletkérdésre összpontosítanék, amelyek véleményem szerint vitát igényelnek, csak a fontos politikai szempontból vitatott kérdésekre koncentrálnék most. Ilyen például az a kérdés, hogy hogyan szervezzük meg a meghallgatásokat, ki vegyen részt itt a parlamenten belül az ilyenfajta meghallgatásokon, és szeretném világosan kijelenteni a helyütt, hogy valóban fontosnak tartom, hogy próbáljunk meg egyetértésre jutni a petíciós szakbizottsággal. Nem tudom elképzelni, hogy új eszközöket, polgári részvétel új eszközeit vezetjük be, amelyek egyszerűen elmennek azon szakbizottság mellett, amely főként felelős az ilyen témákért. Nem azért mondom ezt, mert a petíciós szakbizottság tagja vagyok, jól ismerem már itt a kollégákat, én elsősorban az AFKU szakbizottság tagja, tagjának érzem magam, de persze szabad emberként azt képviselem, amelyet saját meggyőződésemből helyes, megfelelő megoldásnak tartok. Nos, a tárgyalások során a frakciónk, a mi ö, csoportunkban a négy jelentéstevővel mindig nagyon erősen felléptem a petíciós szakbizottság azon kísérletei ellen, hogy ezt az eljárást teljes mértékben a petíciós szakbizottság monopolizálja. Voltak ilyen kísérletek, és én azt mondtam, hogy ez nem lehetséges, itt nem petícióról van szó, ez egy más téma, a petíciós szakbizottságnak részt kell vennie, de mindenekelőtt az illetékes szakbizottság a szakmai szempontból illetékes szakbizottság kell, hogy részt vegyen ebben. Mindig is ez volt az álláspontom, és most akkor sem vagyok elégedett, hogyha a petíciós szakbizottságot teljesen kihagyjuk, hiszen ez nem megfelelő egyensúly, és jó lenne ezt a vitát lezárni, oly módon, hogy közös megoldásra jutunk. Lehet lehetségesnek tartom azt a megoldást is, amit többször leírtunk. Máshogyan is meg lehet oldani ezt a kérdést, de mindenképpen vannak megoldásai ennek a vitának, és így elkerülhetnénk a vitás szavazást a plenárison. Helyesnek tartom tehát, hogy a petíciós szakbizottság vegyen részt a folyamatban, ne legyen egyedül és ne legyen illetékes szakbizottság, de rendszeresen vegyen részt ebben az eljárásban. Aztán ki kell alakítanunk ezen a meghallgatások formátumát. Ez nem egy szokásos szakbizottsági ülés lenne egy napi rendi ponttal. Minden egyes polgári kezdeményezés formáját illetően ki kell alakítani azt, hogy mennyi idő elrendelkezése hány embert lehet meghívni, és a többi. Mindezt az illetékes szakbizottság szervezi majd meg a petíciós szakbizottsággal együttesen. A többi kérdést illetően ezek inkább a gyakorlati végrehajthatósággal kapcsolatos kérdések. Ez például az eljárási szabályzatban, amikor az szerepel, hogy alelnök, akkor én elnököt írnék, egész egyszerűen, mert parlamenti szempontból ez az illetékes szerv, az alelnökök az eljárási szabályzatban nem önálló szervei a parlamentnek, hanem az elnök egy, egy erre megbízott alelnök révén cselekszik. Én örülök, hogy lehetőség van ilyen hatalom átruházásra, de formálisan nem ez a helyes megfogalmazás, nem a jelenlegi a helyes megfogalmazás. A szakbizottsági elnökök értekezletét illetően itt meg kell néznünk, hogy hogyan tevékenykedjen ez a szerv, de nem lehet az egyedüli döntéshozó szerv, hiszen az elnök és az elnökök értekezlete kész arra, hogy ebben részt vegyen, de nem az egyedüli szervek. Ezek inkább jogi kérdések, jó, hogy ezeket megfelelően megoldjuk, de még fontosabbnak tűnik számomra, hogy a petíciós szakbizottság tekintetében valóban megoldást találjunk. Ez lehetségesnek tűnik számomra, 9 órakor a petíciós szakbizottságban vitáztunk erről a kérdésről, azért nem jelentem meg itt időben, és ott azonnal felhívtam amellett, hogy nincsenek százszerzalékos álláspontok, amikhez ragaszkodhatunk, hanem megoldást kell találnunk. Péntekig még van idő a módosítók benyújtására, és ugyanezzel a felhívással élnék itt is, hogy valóban keressünk megoldást erre a problémára. Elnök, úgy tűnik, hogy Guerrero kolléga is szót kért. Kérem, hogy röviden tegye. Creo que hay... Nagyon rövid leszek. Így nagyon széles körben egyet tudok érteni a kollégákkal, amikor elmutatnak arra, hogy a polgári kezdeményezés koncepciójában és politikai szempontból is nagyon eltér egy petíciótól. Gurmai asszony is mondta a korábbiakban, hogy egy petíció az egy állampolgár vagy egy állampolgár csoport, illetve egy kormányzó helyi vagy nemzeti szintű kormányzó szerv közötti konfliktusról szól a hatóság által hozott intézkedés miatt, amikor az állampolgár úgy érzi, hogy ez az ő érdekeiket sérti, akkor tudnak felszólalni a hatóság szemben az európai intézményektől kérvén azt, hogy a jogaikat tartsák tiszteletben. Úgy gondolom, hogy igaz, hogy meg kell találnunk a konszenzust, és meg kell próbálnunk biztosítani azt, hogy a petíciós szakbizottság is bevonódjon ebbe a folyamatba. Ugyanakkor bizonyos vörös vonalakat fent kell tartanunk. Fent kell tartanunk azt, hogy itt nem petícióról van szó, ezért a petíciós bizottságot azért használjuk ebben a folyamatban, mert van bizonyos tapasztalatuk, amelyet az idők során összegyűjtöttek. És ahogy Hefner úr is mondta, tudván ezt, meg kell próbálnunk egy olyan utat, módot találni, amelyel biztosítani tudjuk, hogy nem feltétlenül mindig a petíciós szakbizottság járjon el ebben az esetben, az ilyen esetekben. Ha nem, normális esetben, vagy szokásos esetben az ő tapasztalatukat úgy kamatoztassák, hogy par, olyan parlamenti képviselőként vesznek részt a folyamatban, akiknek már van tapasztalata hasonló meghallgatásokkal kapcsolatban. ezeket a meghallgatásokat, akár az ő szakbizottságuk, akár más is szervezhette. Eh, Köszönöm szépen, Shapiro úr is. Itt van, először neki adom meg a szót, és utána pedig eh, Gurmály asszony is szeretne szólni, és én is szeretnék majd szólni. Eh, először is aggaszt engem, hogy mennyi késlekedés van, és tudni szeretném pontosabban, hogy melyek azok az államok, amelyek nem állnak még készen erre, tehát hogy nem, nem tették meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a megfelelő nyomás gyakorlást lebonyolítsuk. Elmondtam már, de kiemelem, hogy a 111-es szabályban szerepel, hogy hogyan lehet a szavazatokat leadni, tehát hogy az, internet, az interneten, vagy hogyan gyűjtik ezeket a szavazatokat, de hogyan ellenőrzik. Van egy olyan eset, amikor ugye nem kell ellenőrizni, nem kell hitelesíteni az összegyűlt aláírásokat. Tehát most akkor az aláírásoknak az, az eredetiségének a kérdés ugye felmerül, illetve hogy hogyan tudjuk megállapítani, hogy milyen, hogyan ellenőrizzük azokat a körülményeket, hogy valakinek valóban joga van-e aláírni. Nyilván az utolagos ellenőrzés egy dolog, de kellene valami fajta minimális garancia, hát rugalmasak lehetünk, de e tekintetben szükség van minimális garanciákra, amelyeket az egyes tagállamok adnak, vagy hát esetleg a bizottság ad általános útmutatást az ügyben. Ezekre a kérdésekre ugye jó lenne választ találni, de most, hogy ezt elmondtam, én is szeretném azt kiemelni, hogyha ennek az újdonságnak a Lisszaboni szerződésben igazi súlyt akarunk adni, akkor meg kell különböztetni a petícióktól. Hát arra kell gondolni, hogy a polgári kezdeményezés az egy olyan fajta kezdeményezés, amely a parlamenti kezdeményezésre hasonlítható össze. Tehát tényleg ez egy külön eltérő fellépés, és esetleg mondjuk ennek a következménye akár jogszabály is lehet. És én úgy gondolom, hogy Gormai asszonyjal egyetértésben, tehát hogy emiatt kell ennek ekkora súlyt adni, és a meghallgatásokat is, amikor megszervezzük, akkor erre a különbségtételre kell gondolni, nem feltétlen azon gondolkodni, hogy most akkor ki is fog ezzel foglalkozni. De hát, hogy talán a, a bizottságnak kellene az első ö, szereplőnek lenni ebben a párbeszédben. Mert aztán ugye mi megszervezzük a meghallgatást, meghallgatást a szakértőkkel, de hát arra gondolunk, hogy a nép, az állampolgárok reagálnak, kifejezik a véleményüket, de a bizottság felé, tehát a bizottsági az első szó, vagy az első reakció, és utána majd a parlament is foglalkozik a témával, vagy megszervezi ezeket a meghallgatásokat, de hát mindenképpen szükséges, hogy az érintett biztos is jelen legyen, aki az adott petíció, adott kezdeményezéssel kapcsolatban illetékes. Hát talán kevés a fennálló idő a szavazásig. Április 26-án lenne a szavazás. Nem tudom, hogy a tolmácsok le tudják-e fordítani az összes anyagot, hogy figyelembe tudjuk venni a mostani ö, eszmecserét. Volt egy ilyen javaslat. Mielőtt Söprén úrnak adnám a szót, először Bronz úrnak adom meg a szót, aki csak tisztázni szeretne valamit mondja. A magyarázatban, ugyanis a jelentésben az szerepel, hogyha a 101A és 101B cikk teljesül a rendeletben, akkor a szervezők meg kell, hogy kapják azt a lehetőséget, hogy közmeghallgatás legyen a témában. És korábban szól a szöveg, a parlament segít azáltal, hogy támogatja a polgári kezdeményezéseket, amelyek neki tetszenek, azzal, hogy közmeghallgatást is szervez. Hát nem tudom, szerintem itt az utóbbi részben van a parlamentnek némi mozgástere, hogy olyan polgári kezdeményezések vannak, amelyek éppen, hogy lecsúsznak az egymillió aláírás összegyűjtéséről, és azért, hogy ezek ne eh, vesztenek el. Az indokolásnak a harmadik oldalán konkrét utalás történik azokra a kezdeményezésekre, amelyeket ugye nem lehet benyújtani, mert nem teljesült az összes eh, előírás. És akkor ilyen esetben eh, megvizsgáljuk, hogy a parlament egyszerű többséggel nem járhat-e el Hát itt megvan annak a veszélye, hogy a parlament a többségével, én úgy mondom, a többségi ügyvédként jár el, és esetleg elnyom egy olyan polgári kezdeményezést, amelynek jelentős a támogatottsága, és jelentős kisebbség támogatja a parlamenten belül is. Tehát mi történik ezekben az esetekben? Lesz-e kötelezettség arra vonatkozóan, hogy ekkor is tartsanak közmeghallgatást? Én ezt szeretném tudni. Köszönöm. Shapiro úr. Thank you, Chair. Uh, I would like to start... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném a jelentéstevőnek a bizottság részéről is megköszönni a munkáját ezzel a jelentéssel kapcsolatban, illetve azt a széles körű, pontos és teljes körű jelentést, ami megteszi nekünk azt a lehetőséget, hogy ne kelljen mindent elismételni. Az Európai Bizottság véleménye szerint ez a parlament belügye, úgyhogy nem is szeretnénk beavatkozni ebben a módosításba, az önök eljárási szabályzatának a módosításába. Ám az egyik tisztelt képviselő is jogosan említette, hogy az utolsó pillanatok következtek el az előkészítő folyamatban. Nem sokára bevezetésre kerül az polgári kezdeményezés, és most már van egy olyan weboldalunk is, ami január vége óta él. A nyilvántartás is működőképes. Van egy nyitott kódú szoftver is, ami áprilistól elérhető lesz, és ez segíti az aláírások online gyűjtését, valamint konzultálunk a tagállamokkal is, próbáljuk a végrehajtást nyomon követni április 1-től nagyon komolyan fogunk venni minden késlekedést a végrehajtásban. Erről biztosíthatom önöket. Többször elhangzott az is, hogy a európai parlamenti szakértők megfigyelőként fog, vettek részt a március 12-i tagállamokkal tartott ülésen. Ezben a stádiumban, így a határidőhöz ilyen közel, megpróbálunk nagyon pragmatikusak lenni, tehát támogatni azokat a tagállamokat, amelyeknek még segítségre van szüksége, hogy a szükséges rendszereket felállítsák, hogy minden működőképes legyen április 1 -től. Aztán a meghallgatások szervezésével kapcsolatban van valami, amit itt hallottam, és, és ami a képviselők számára agályosnak tűnt itt a szakbizottságban. Persze, van egy szándékunk, és ezt majd meg is kell, hogy beszéljük még nagyon rövidesen, hogy bevonjuk a parlamentet is, ahogy ezt már a keret megállapodásban is kinyilatkoztattuk, tehát a korai korai stádiumban és nagyon szorosan szeretnénk együttműködni a parlamenttel. Amikor kapunk egy ilyen polgári kezdeményezést, akkor azonnal támog, tájékoztatjuk a parlamentet. Elviekben bár a belső szabályainkat erre vonatkozólag még nem fogadtuk el, mi is ezen dolgozunk, csak úgy, mint a parlament. A fő igazgató, aki felelős azért a területért, fog a megfelelő ágazati szakbizottsággal kapcsolatba lépni az optimális meghallgatás megszervezése, megtárgyalására, megfelelő képviseletről való megállapodás megtárgyalására. Tehát kétoldalú kapcsolatot fogunk felvenni a szervezőkkel is, ez a mi kötelezettségünk lesz, és ágazatilag pedig lesz egy egy olyan eljárás, amelynek a révén a kezdeményezésre adott reakcióként egy közleményt fogunk megfogalmazni. Még egy dolog, a meghallgatásokat véleményünk szerint nem csak a a kapcsolattartókkal vagy a szervezőkkel kell megszervezni, hanem azért, hogy valódi vita legyen, olyan érdekelt feleket is hívjunk meg az hatékonyság és átláthatóság érdekében, akiknek adott esetben ellentétes érdekeik vannak, mint a benyújtott polgári kezdeményezés szervezőinek. Végül jelen ponton még nem vagyunk meggyőződve arról, hogy mi lenne a parlamenttel folytatott együttműködésnek a legjobb módja, hogy itt intézményközi megállapodásra lenne szükség, amelyet végig tárgyalunk és elfogadunk a két intézményben. Mi ezt túlságosan formális megközelítésnek tekintjük egy olyan ügy esetében, ami még mindig nagyon képlékeny nem tudjuk, hogy hány kezdeményezést fogunk kapni, nem tudjuk, hogy hány szervező akar majd meghallgatást, hiszen, mint tudják, ez nem csak rajtunk múlik, hanem a szervezők lehetőségein és a szervezők hajlandóságán is. Köszönöm. Köszönöm, Szafiro úr. Gurmai asszony zárszóként. Köszönöm szépen. Látom, hogy van még egy napi rendi pontunk, úgyhogy igyekszem gyors lenni kérték, hogy töltsünk még több időt a nyomonkövetéssel, és természetesen én is várom azt, hogy jó kompromisszumokat tudunk kidolgozni. Értem, hogy legtöbbjük támogatja ezt a gondolatot, hogy be kell vonnunk azokat a szakbizottságokat, amelyek a konkrét témában illetékesek. Úgy gondolom, ha mondhatom itt, nagyon sok kompromisszumot tettem a petíciós szakbizottság felé is. Van lehetőség arra, hogy az ő lehetséges segítségüket kérjük, akár minden alkalommal. Richard úrhoz szólnék, nagyon hálás vagyok önnek, hogy ilyen sok időt és energiát fektetett ebbe, legyen ebből valóság, legyenek ezek jó kompromisszumos módosítók. És köszönöm a bizottság reakcióját is. Nagyon jól tudtunk együttműködni. A polgári kezdeményezésről folytatott tárgyalások során még mindig nem tudjuk, hogy ez a motor, ha beindul, akkor hány polgári kezdeményezést fog gyorsan a feldobni, és hányjal kell majd foglalkoznunk, egyáltalán tudunk-e, meg tudunk-e birkózni majd azzal a mennyiséggel, ami beérkezik. De hát ez mind a részvételi demokrácia része. Nagyon örülök, és nagyon várom, hogy jó módosítókat kapok, amelyek megerősítik majd a jelentést. Köszönöm az elnök úrnak is a támogatását, és Köszönöm önöknek is, hogy még jobbá teszik a munkát, és Bronx úr az ön ötletét is köszönöm, meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan tudjuk ezt beemelni. e quindi... Sajnos távol kell lennem, hetől kezdve, és átadom az elnöki tisztelt Gurmai asszonynak. 23-ában tűztük ki tehát a módosítók határidejét, tehát akkor erről így határoztunk viszontlátásra. Thank you very much, dear President. So then we... Köszönöm szépen. Akkor most rögtön térjünk is rá a következő napi rendi pontunkra. Két előadónk is van, Roberto Galtieri a szocialista frakciókból, illetve Traskowski úr a néppárt részéről. Kérdezem, hogy kik szeretné, ki szeretné kezdeni. Akkor Traskowski úrnak adom meg a szót először, és kérdezném, hogy ki kíván hozzászólni, mert 15 percünk maradt, és már csak munkaidejét is tiszteletben kell tartanunk. Jó, akkor tudom, hogy most már jól értem, mert csak önök ketten fognak hozzászólni, akkor Csaszkowski úr parancsoljon. Nem fogok sokáig beszélni, mert még igen, csak az előkészítő fázisban vagyunk, és kaptunk a titkárságtól egy anyagot, már az elején egyetértettünk abban, hogy hát ez egy eléggé tudományos téma, nem túl népszerű, az irányítás különféle szintjeinek alkotmányos problémái, de hát mindenképpen beszélni kívántunk arról, hogy milyen is a fiskális paktum utáni unió. Megpróbáltunk elgondolkodni arról, hogy most akkor hogy is néz ki az EU-s intézményrendszer, miután elfogadták a fiskális csomagot és ebben az anyagban, amit számunkra elkészített a titkárság, sok releváns információ szerepel, de szerintem nem kellene, hogy mindez aztán oda vezessen, hogy konventet hívunk össze. Szerintem túl korán lenne ehhez. Nem kellene most még itt erről szólnunk. A jelentésben ne kerüljön be az, hogy konventet kell -e összehívni, vagy sem. Most egyelőre ez csak egy előkészítő munka, amit végzünk, nem nem más a szerződések változtatásáról, és legyünk különösen óvatosak, abból a szempontból, hogy ugye azt is szeretnénk, hogy az elnökök értekezete is elfogadja ezt a jelentést. Tehát, hogy ne kerüljünk megint olyan helyzetbe, hogy az AFKO itt előre rohan, és túlságosan ambiciózus javaslatokkal áll elő. Abból indultunk ugyanis ki, hogy hát voltak azért nagyon érdekes fejlemények, de nagyon aggasztó fejlemények is a fiskális paktum kapcsán, is. en, miatt a Alkotmányügyi Bizottságnak véleményt kellene nyilvánítani több szempontról, például a fragmentációról, a kormányközi megállapodásokról, a szerződések kívüli megállapodásokról, azért, hogy világos üzenetet küldjünk, hogy akkor a mostani helyzetben merre is kívánunk elindulni. Gatyér úrral majd összeülünk még, és persze azért nem korlátozzuk magunkat szigorúan a gazdasági irányítás témájára, hanem átfogó megközelítést fogunk használni, tehát a fiskális paktumról is szólunk majd, és ezért az Ekon szakbizottsággal nagyon szívesen együttműködünk a jelentés elkészítésében. Ugye nyilván nem csak a gazdaság irányításról szól ez, az 50-es cikk alkalmazását kérjük majd ezért, hogy az Ekonszak Bizottság adjon egy véleményt, amelyet mi figyelembe veszünk, mert mi a gazdaság irányításon kívül még más kérdésekkel is szeretnénk foglalkozni. Néhányan a parlamentben kifejezték a véleményüket, sőt a parlamenten kívül is volt egy német labban, az EU intézményekről megjelent cikk, Németország és Olaszország is kinyilvánította véleményét az EU jövőben integrációjáról, mármint ugye a fiskális paktum utáni helyzet után, és szerintem erre reagálnunk kell, tehát a szakbizottságnak világos álláspontot kell elfoglalni. Összefoglalva, az az anyag, amelyet mindenki megkapott, nagyon jó kiinduló pont az eszmecseréhez. De ne mondom még egyszer, hogy ne csak a fiskális paktumra és a gazdasági irányításra figyeljünk, hanem szélesebb körülmegközelítést megközelítést alkalmazzunk, és legyen ez mondjuk a bevezetője a munkánknak, hogy esetleg egy szerződésváltozást kérünk, vagy egy konvent összehívását kérjük a jövőben. Ez most egyelőre az előadóknak nem a célja, tehát egyik előadó sem kíván azonnal konvent tehát összehívni, vagy a konvent összehívását sürgetni senki nem kívánja. Lehet, hogy az első benyomása egyeseknek ez volt, amikor meglátták az anyagot. Köszönöm szépen, és Roberto Gualtieri következik. Nagyon rövid leszek, mert Egyetértek. Trakowski úr mindent elmondott egy ilyen összetett jelentésben. Elég paradox lenne, hogyha már a konklúzióra jutnánk, mielőtt még a munkát megkezdtük volna. Úgyhogy először át kell gondolni a helyzetet, elemezni a fejleményeket, mert ezek a fejlemények már most átalakítják az EU intézményeket, és akkor így remélhetőleg ki tudjuk értékelni azt, hogy a Lisszaboni szerződésnek milyen hatásai voltak, milyen lehetőségek rejlenek még a Lisszaboni szerződésben, és hogy milyen szerződés változtatásokra van esetleg lehetőség. De mondom még egyszer, mindez csak a munka végéredménye lehet, legyünk nagyon nyitottak, és én most inkább a módszerre koncentrálnék. Tehát, hogy legyen egy érdemi vita magáról a módszerről. Egyetértek azzal is, hogy ne túlságosan rövid időszakra tekintsünk, tehát nem, nekünk is azért időre van szükségünk ahhoz, hogy elgondolkozzunk, és aztán előre előálljunk a saját javaslatunkkal, véleményünkkel. De arra is szükség van, hogy minél szélesebb körű konzultációt folytassunk a szakértőkkel, eh, politikai pártcsaládokkal, más intézményekkel. Tehát ehhez idő kell. Én egy elég nyitott folyamatot látok, és úgy gondolom, hogy ez az első tervezet előkészítése csak fontos ezt a folyamatot olyan nyitottá tenni, amennyire csak lehet, és minél többet, többeket bevonni ebbe. Ezért gondolom azt, hogy az irányvonal nagyon helyes, ami eddig az anyagban szerepel, és egyetértek kollégám konklúziójával, hogy majd egy picit még átalakítjuk esetleg apró módosításokkal de más nem lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony kívánné valaki más szólni. Egy nagyon rövid megjegyzést tennék, Magyar Hefner úr. Köszönöm szépen a tervezetet. Nagyon jó ez az anyag. Az egyetlen mondani való most az az, hogy szerintem nagyon fontos lehetőleg a legtöbb figyelmet a jövőre fordítani. Tehát nem csak a múltba kell tekinteni és elemezni, hogy eddig mi történt, hanem előre is tekinteni és átgondolni, hogy milyen lehetne a jövőbeli architektúra és a jövőbeli folyamatok. Köszönöm, hogy az elnök asszony, hogyha más nem kíván szólni, akkor nem, még nincsen jelentéstervezet, mondja Galtieri úr. Egyelőre csak egy dokumentum tervezet van, amely arról szól, hogy milyen jelentést csatoljunk majd az elnökök értekezletéhez benyújtandó véleményhez. Tehát ez még semmi, semmi véleménytervezet nem kész, jelentés tervezet nem készült még el, csak hogy tisztázzuk a helyzetet, mondja Gatyi úr. Nagyszerű, elnök asszony, akkor megköszönöm mindenkinek a kiváló munkát a mai délelőtt folyamán, és két rövid bejelentés. A következő ülésünk április 25-én délután 15 órakor kezdődik, 18 óra 30-ig, és április 27-én lehetséges, hogy rendkívüli ülést tartunk Strasbourgban. Hogyha tudunk találkozni a cseh jegyzőkönyvügyében. Mindenkinek köszönöm, külön köszönöm a tolmácsoknak és a technikusnak a segítséget.